Viselő sajnos mikrofon nélkül beszél, most bekapcsolta. Hogyha valakinek a jegyzőkönyvvel gondja van, akkor kérjük szóljon az ülés végéig. Rátérünk a napi rend harmadik pontjára ezennel, az elnök közleményei. Örülnék, ha üdvözölhetném a horvát eh, kollégákat. Frányo Mátusek az új kolléga, szeretettel üdvözöljük Dobro Dosli a Kulturális Szakbizottságunkban. Ma azonban sajnos még nem tudtunk horvát tolmácsolást rendelkezésre bocsátani, a kolléga azonban nagyon jól beszél németül és angolul, így feltételezem jól tudja majd követni az eseményeket. Minden nyelvre történik tolmácsolás, kivéve észt, lett, litván, máltai és svéd nyelvekre. Ezekre nem tolmácsolnak ma. Ma reggel 9 órakor a Skúria, holnap reggel a Skúria jelentésre szavazunk. Kérem, mindenki legyen itt időben holnap reggel 9 órakor, és hozza magával a szavazókártyáját. A szavazás után kerül sor a meghallgatásunkra, a jövőbeli uniós kulturális és médiaprogramok meghatározása címmel. Ezek voltak az elnök közleményei. Most rátérünk a negy, négyes napi rendi pontra. Szilvia Costa jelentése a gyermekek védelme digitális világban. Eleinte voltak gondok a jelentéssel, ugyanis egy másik szakbizottság úgy gondolta, hogy, hogy az 50-es cikk értelmében mindenképpen szeretne hozzájárulni a jelentéshez, de sikerült tisztázni a helyzetet. Most szeretném megadni Koszta asszonynak a szót, hogy vezessen be bennünket a témába. Szévia, parancsolj! Köszönöm szépen, elnök szany, kedves kollégák! Úgy vélem, hogy ha amikor gyermekekről beszélünk az internet világában, az egy nagyon fontos kérdés. Működik a mikrofon? Nos, 6000, 6000 karakterben beszélni ebből a témában nagyon nehéz. Elnézést kérek, mert valószínűleg egyes témákat úgy fogják vélni, hogy ezeket már kellőképpen megtárgyaltuk már, de megpróbáltam a legfőbb témákat kiemelni, és ezekre szorítkozni. Köszönöm szépen a bizottság, szakbizottság titkárságának a segítségét. Néhány megállapítást szeretnék tenni. Az internet, mint tudjuk, a gyermekek egyik legjobb társa, sokkal jobban jelen van az életükben, mint a család, mint az iskola, mint a barátok. A gyermekek főszereplői az internet világának, és minden gyermek 40 órát tölt el a televízió előtt hetente, és két órát naponta a komputer előtt. Egész korán kezdenek el használni az internetet, ők alfabeto digitális gyermekekről van szó, hogy egy neologizmust használják, tehát ők használják, ott tanulják meg az írást, olvasást, játszanak rajta, videókat néznek, letöltenek zenéket, csetelnek, peer-to-peer -peer file megosztást eh, használják, és virtuális világokat látogatnak meg rajta. Nagyon érdekes megnézni, hogy az EU Kids Online eh, nevű eh, kutatás 9 és 16 éves gyerekek között eh, a 44%-uk kiemeli a pozitív hatását az internetek, és elégedett. 30%-uk úgy gondolja, hogy vannak veszélyek, és 12%-uk ezeknek jelenti, hogy már zaklatásnak volt kitéve interneten keresztül, illetve szexuális jellegű zaklatás is történt. Vannak veszélyek, amelyeket láthatunk, függőség, elveszíti a érzékét, elveszíti a felelősségtudatot, és mindezeket erősíteni kell, ezt a felelősségérzetet erősíteni kell. Úgy vélem, hogy az emberi méltóság kérdés az internet világában is megfelelő módon védelmezni kell. Rá kiemelném, hogy 2006-ban volt már egy ajánlás a bizottság részéről, illetve a parlament részéről, amely kiemelte, hogy a bizottság egy konzultációt vigyen véghez. Ez a konzultáció 2009-ben történt, ebből született egy anyag, és mi erre az anyagra reagálunk. Nagyon röviden szólva, egy nagyon sok színű a helyzet a tagállamok között, teljesen más a jogszabályozás, az önszabályozás kérdése a szolgáltatók számára nagyon nehéz, nagyon különbözőek, és nem garantál, nem ad megfelelő garanciákat a gyermekek védelmét illetően szükség lenne arra, hogy egységes fellépés legyen, megfelelő koordináció és megfelelő mm, ellenőrzés, eh, felelősségteljes ellenőrzés legyen eh, ezen a, szak, ezen a területen. Az utóbbi hat hónapban Európában néhány fontos fejleményt tapasztaltunk, például itt van a eh, szexuális visszaélés és a pornográfia visszaszorításáról szóló irányelvre gondolok. 2011-ben fogadtuk el, és januárban Reding asszony bemutatott eh, szintén egy anyagot, amelyben volt egy cikk, amelyik a gyermekeket vette figyelembe, eh, és ezek nagyon fontos kérdések. Maga a bizottság is egy jelentést eh, jelentett be, amelyik a következő hetekben fog meg megjelenni, amelyik az internet jobb felhasználásáról szólt a gyermekek körében, és Kavada kolléga is dolgozik az internetes anyagokról szóló munkán, ami hamarosan dűlőre jut. Nos, Kröz biztos 25 szolgáltatóval egy munk öt kritériumot fogadott el a gyermekek védelmében, ezeket a biztos asszony javasolta, és ez nagyon fontos, hogy ezek a legnagyobb szolgáltatók ezeket a feltételeket elfogadták, és önkéntesen betartják. Különböző Európa szabályokban vannak utalások a gyermekekre szétszorva, például az e-kom, e-kereskedelem irányelven is, aztán ezt kiterjesztették a web tévékre, de egyelőre nincsenek eszközök arra, hogy ezeket ellenőrizzék és vizsgálják. Nos, nagyon sok szabályozás van, mindenféle oldalról közelíti ezt a témát, tekintettel arra, hogy az volt egy javaslat, az első program a gyermekek védelmére, amelyet Malmström biztos asszony indított el, annak érdekében, hogy ezt a kérdést teljes egészében kezeljük együttesen, figyelembe véve a Lisszaboni szerződés 24-es cikk és az emberi jogi karta 3-as cikkét. Én úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy legyen egy áttekintés úgy, és a kollégák véleményét szeretném hallani, hogy legyen egy megfelelő keretszabályozás, amelyik transversális módon szabályozza a kérdést, annak érdekében, hogy meglegyen a megfelelő egyensúly a jogok és a védelem között. Konzultáltam nagyon sok szövetséggel, szülőkkel, internet eh, felhasználókkal, internetszolgáltatók, gyermek eh, műsorok készítői, játék, internetjáték szolgáltatókkal, nagy érdeklődést tapasztaltam az összes szereplőnél, különös in tekintettel a Safer Internet című programra. Ez egy olyan program, amelyik megfelelő gyökerekkel bír az Európai Unióban, és ez a legfontosabb network, amelyet eh, civil eh, non-profit társaságok indítottak el, és ez a, az intézmény koordinálja a gyermekek körüli tevékenységeket a Connecting Europe több éves program keretében remélem eh, meg tudjuk fel, ki tud, fel tudjuk használni azt a tapasztalatot, amit ők az évek során eh, felhalmoztak. Három dologra koncentrál az a jelentés a gyermekek és az internet közötti kapcsolatra. Először is, hogy milyen módon lehet a hozzáférést biztosítani azoknak a csoportoknak is, amelyek hátrányosabb helyzetben vannak, olyanok, akik kisebb településeken élnek, aztán a nevelés, a védelem nagyon fontos, azaz az illegális tartalmak, tartalmak elleni harc fokozása, és aztán a magán eh, élet védelme. Én megpróbáltam összegyűjteni a eh, javaslatokat és az aggályokat, amelyek felmerültek az első eh, megbeszélésen, nagyon sokan ezeket kiemeltek, nagyon sokan rámutattak arra, hogy milyen sokoldalú kérdés ez, ami a iskolához, az oktatás kérdését illeti interneten keresztül, azt kell, hogy mondjam, hogy szükség van arra, hogy a család, az oktatás, a tanárok, a pedagógusok sokkal jobban együttműködjenek azokkal a szolgáltatókkal, akik működtetik az internetes honlapokat. Nagyon fontos, hogy biztosítjuk azt, hogy a gyermekek biztonságos tartalmakhoz férjenek hozzá, és mindenképpen be kell vonni a közszolgálati tévéket ezeknek a népszerűsítésére. Én úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy a magatartási szabályokat is meghatározzuk. Brat Pozsonyban volt erre egy utalás egy kongresszusban. Nos, ő rámutatott arra, hogy nagyon súlyos problémák voltak fiatalok között, zaklatási esetek voltak, vagy olyan képeket tettek föl, amikor, amikor megaláztak a társaikat, és ezek a gyermekek egyszerűen nem tudták, hogy itt ezekkel bűncselekmény, minden eset, mint, bűncselekményt követnek el, vagy legalábbis illegális tettek hajtanak végre. Emiatt szükség van arra, hogy megfelelő legyen a tájékoztatás, mert az internethez mindenki hozzáfér, most már életfeltételnek mondhatjuk, nem csak alkalmi dologról van szó. A fiatalok nagyon sokat használják az internetet, és ezért fontos, hogy meghatározzuk a magatartási szabályokat egy magatartási kódex keretében. A most nem fogok beszélni a pornográfiával és a pedofiliával foglalkozó irányelvvel, mert az már elfogadott és működő és hatályos irányelv, hanem én azokkal foglalkozom, azokkal a tartalmakkal, amelyeket amelyekre amikor jelezve vannak, vagy az felhasználók által, vagy a szolgáltatók által, azután nem nagyon tudunk mit tenni. Nagyon érdekes újdonságokat olvasok erről Redding asszony jelentésében, de úgy gondolom, hogy mindenképpen oda kell figyelni a gyermekekre, nagyon fontos legyen, lenne az, hogy 24 éven belül meg lehessen lehessen kapni az értesítés és levétel elv egy olyan eljárás, automatikus eljárás legyen, amelyik, hogyha jelezve van egy káros tartalmú honlap, akkor azt azonnal és automatikusan le legyen véve és amelyik megfelel az INHOP szabályoknak és szabályoknak. Önök ismerik az INHOP kódot. Nagyon fontos, hogy a családok is tudják, hogy mik a gyermekei jogai és kötelezettségei, amikor internethez, internetbe lépnek, és úgy vélem, hogy sokkal nagyobb munkát kell végezni a bizottságnak ahhoz, hogy a szereplőket tájékoztassa. A Lánszaratai Bizottság amelyik foglalkozik a gyermekek elleni bűncselekmények és visszaélésekről, ők tudják, hogy az online való gyermekzaklatás az egy bűncselekmény most már, és nagyon fontos, hogy egyes viselkedéseket határozzuk meg, hogy bűncselekmény, ugyanis jelenleg van egy úgynevezett szürke zóna, amelyekről nem tudjuk pontosan, hogy mit, hogyan értékeljük ezeket. Úgy vélem, hogy ezekkel foglalkozni kell, és úgy vélem, hogy olyan kezdeményezéseket kell indítani, amelyik programszerűen indulnak el, és úgy vélem, hogy a pozitív eh, tapasztalatokat is eh, körülzre kell adni. Úgy vélem, hogy ez a folyamat, ez egy nehéz folyamat európai szinten, hogy meglegyen a harmonizáció ezen a téren, nagy viták vannak ezen a téren, de én biztos vagyok abban, hogy el fogunk jutni ennek meghatározására, és nagyon fontos, hogy meghatározzuk az European Framework for Safer Mobile, amelyet a tagállamok keretében is végre kell hajtani. Nagyon fontos számunkra, hogy megfelelően megfelelő európai eh, szintű tájékoztatás legyen a gyermekek számára az internet, hogy mindenki megkapja, még azok is, akik eh, elszigetelt helyeken vannak, meg ugyanis az internet nagyon sok információt tud nyújtani, nagyon hasznos is lehet, de megfelelő veszélyekkel jár, és ezekről tájékoztatni kell mindenkit. Nagyon sok tapasztalat van szerte Európában, önök ismeri ezeket, de vannak az átlathatóság nagyon fontos ezen a területen, és nagyon fontos, hogy a gyermekek részt vegyenek ebben, és hogy a gyereket is bevonjuk ezeknek a folyamatoknak a kidolgozásában. Zárásként egy dolgot szeretnék mondani, én úgy vélem, hogy ez nagy alkalom, és nagy lehetőség, ugyanakkor nagy kockázatok vannak a hálózatban, a fel lehet használni az internetet arra például, hogy ki jelöljenek és úszítsanak eh, gyengébb eh, csoportok ellen, és mindenképpen ezt, eh, ezt meg kell szüntetni, be kell tiltani annak érdekében, hogy a gyerekek ne esnek ezeknek áldozatául. Köszönöm. First speakers. Köszönjük. Heki úr kért, asszony kért szót elsőképpen és köszönjük az előadónak is a kiváló munkát, amit elvégzett ezen a területen. Én mindennek a témának magam is szakértője, örülök, hogy megszületett ez a szöveg. Nagyon sok lehetőség van itt még, amit ki kéne aknázni, és sürgősen a tagállamoknak lépni kéne, el kéne kezdenie a fiatalkorúak komolyabb védelmét. Hangsúlyozni szeretném, azon paragrafikusok melletti elkötelezettségemet, amelyek a média oktatással kapcsolatosak, mert nem egyszerűen arról van szó, hogy a gyerekek nem értik annyira a fenyegetések, amelyek, fenyegetéseket, amelyek körbeveszik őket. Ez a társadalom, az iskola, a család közös felelőssége az új médiumok kapcsán. Olyan a társadalom ma, ahol ugye elmondják a gyerekeknek, hogy idegennel ne menjen el az utcán, de nem mondják el neki, hogy ne találkozzon ide, idegenekkel az interneten. Nagyon sok veszélyt jelent magában ez a virtuális világ. Az oktatásnak tehát erre ki kell terjednie, az internet nő, nem ismer határokat, és a tagállamoknak végre össze kéne fogniuk ebben az ügyben. Örülök, hogy az előadó felszólítja a tagállamokat arra, hogy gyorsan érdemben lépjenek, és konkrét javaslatokat is tesz, amelyek jók. A civil társadalom szervezetei már egyébként sok mindent elvégeztek helyettünk, az Internet Watch, az IWF, olyan honlapok, olyan portálok, amelyek nemzetközi kutatást, illetve jelentést végeznek a, a abuzusra alkalmas kontentek, tartalmak tekintetében. És reméljük, hogy a tagállamok felismerik, hogy vannak már eszközök a kezünkben, ezeket csak be kell vetni, alkalmazni kell. Rá szeretnék mutatni, hogy míg valóban nagyon sok fenyegetésnek vannak ítéve gyerekek, a fiatalkorúak, ugyanakkor nagyon sok lehetőség is van a tudásalapú társadalomban ezeknek kiszűrésére, és ebben az irányban szeretném erősíteni az előadó véleményét, amelyet jónak tartok. Köszönöm. Nebizolov asszony kíván szólni, parancsoljam. Köszönöm szépen, elnök asszony. Kosta asszonynak gratulálok először is nagyon jó megközelítést alkalmazott, a téma nyilvánvalóan fontos és időszerű. Tetszik az is a szövegben, hogy a képzésre is kitér, nem csak a gyerekek képzésére, hanem a felnőttek képzésére is. Az a probléma, hogy a gyerekek 60%-a, akik 6 éves korú gyerekeknek 60%-a is már napi szinten használja az internetet játékra, és gyakran a szüleik nem is tudják, hogy milyen veszélyeknek van kitéve a gyerek. Mert a szülők nem ebben szocializálódtak. Tehát a szülőket is kell képezni arra, hogy értsék, hogy egyáltalán miről van szó. Újra meg újra, amikor az internet kerül szóba, akkor az is elhangzik, hogy a szabadság és a biztonság egymásnak ellentmondó szempontjait kell kibékíteni egymással. Valóban szerintem is mindkét szempont fontos, a szabadság is, de ha egy személy konkrét személyes lelki egészségi helyzete fenyegetődik, akkor ezt korlátozni kell. Köszönöm szépen, Sver kolléga úr kap most szót, mondja Pakasszony. Köszönöm szépen elnök asszony a szót, és köszönöm Kasta asszonynak a nagyünkben elvégzett munkát. Fontos, hogy a bizottságunk illetékes ebben az ügyben, vagyis ez azt a felelősséget is ránk rója, hogy feltárjunk minden veszélyt, ami az internettel kapcsolatos. Egy olyan történelmi időszakot élünk meg, amely már az ipari forradalmat meghaladó új típusú forradalommal jellemezhető, teljesen megváltozik a mi generációnkban. A tanulás, az életvitel, az életmód, a gyerekek egyre szuverénebben, autonómabban használják az oktatási segédeszközöket, és a digitális világ gyakorlatilag meghódította a valós világot. Nagyon nem mindegy, hogy mi felnőttek, milyen viszonyt alakítunk ki ezzel. Legyen jó a viszonyunk a virtuális világgal, mert egyébként nem tudunk hatni a gyerekekre. Az iskolák már ma sem tudnak hatni a gyerekekre olyan értelemben, hogy a tudás monopóliuma már nem kizárólagosan az iskoláké. Nagyon sok az informális, egyéni ö, tanulási forma, és az internet adja ehhez a legfőbb, legalapvetőbb eszközt. A digitális világ ott magát azonban ugyancsak tanítani kell. Nem elegendő az internetet, mint veszélyforrást tekinteni. Péter Ferévet kolléga nő kap szót most. Köszönöm szépen Szilviának is. Mint német, tudom pontosan, mennyire nehéz ezen a területen kiegyensúlyozott szöveget alkotni az ifjúságvédelem és a szabadság ellentmondásában. Mi megpróbáltunk egy tartományközi szerződést szerkeszteni Németországban az utóbbi években, és ez megbukott, mert kiderült, hogy nem lehet az analóg világ szabályait átvinni a digitális világra. Ez egy teljesen más világ. Még a tévé esetében sem, Nálunk ugyan van Európában egy TV irányelv, de ez nagyon az analóg világból indul ki, ugye, hogy 10 hogy 20 óra után lehet csak vetíteni bizonyos filmeket, és hogy hány évesek nézhetik meg. Ezt a tévében még meg lehet csinálni, de az interneten ezt már nem lehet megcsinálni. Hiszen itt minden-minden egyszerre jelen van és újra kell gondolni mindent. Nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy a média kompetencia, mint kvázi tantárgy, és mint felnőtt képzési tantárgy is, mennyire fontos. Az internet esélyeit és kockázatait meg kell tanítani a lakosságnak. Az internettel való bánást lehet keretszabályokkal, korlátok közé szorítani, de nem leszünk soha képesek részleteket szabályozni. A szociális hálózatok, amelyekben egyébként megint csak többségre fiatalok vesznek részt, és azoknak a veszélyei, például, hogy adataikat kiadják, amelyel aztán később bárki visszaélhet. Például ez egy olyan veszély, amelynek a fiatalok nincsenek tudatában. És a keretirányelv, mint forma szerintem eleve nem túl jó ennek a szabályozására, mert megpróbál egyfajta közös nevezőt találni az ifjúságvédelem területén, ugyanakkor nyilvánvaló, és tudjuk, hogy az Európai Unióban nagyon különbözőek ezek az ifjúságvédelmi struktúrák, és nagyon más mértékkel mérnek az egyes tagállami rendszerek. Ha a film témáját nézzük a régi világban, akkor ott is azt láttuk, hogy esetleg az Egyesült Királyságban 14 éves korhatárhoz, Németországban 16 éves korhatárhoz, Franciaországban 18 éves korhatárhoz kötik ugyanazt a tartalmat, tehát még ezen az analóg területen sem sikerült egységesen szabályozni. Ennek megfelelő kulturális háttere, gyökere van nyilván, és ez továbbra is fennáll, ez a különbség. Tehát például a korhatáros díj nem fog menni egységesítve Európában, a jövőben sem. És ez igaz a digitális médiára ugyanígy. Vannak toleránsabbak és kevésbé toleráns társadalmak. <clears throat> Németországban jó tapasztalatunk van az önkéntes önellenőrzéssel, általában a játékok világában sikerült kialakítani egy rugalmas, mégis hatékony szabályozást, de megint csak azt látjuk, hogy mivel más európai országokban teljesen mások a szabályok, és az interneten nagyon könnyű a határokat átlépni, hiába hozzuk ezeket meg. A jogállami eljárásokra azonban mindig nagyon oda kell figyelni. A gyermekpornográfia kapcsán erről már vitatkoztunk mindig ideges leszek, amikor azt hangzik el, hogy a kommunikációs áramlatokat kontrollálni akarják, hogy az illegális tartalmakat törölni akarják. Nem csak blokkolni. Mert ha ilyen eljárás valahol létezik, azt nagyon skrupulózus módon az emberi alapjogok tükrében kell megalkotni, mert nagyon könnyen ki jön a szellem a palackból, és a totális kontroll nagyon közel van a részleges kontrollhoz, tehát mindig oda kell figyelni emberi jogi szempontból is, hogy a kontroll kiáltal milyen eljárásban, hogyan ö, történik. <clears throat> tehát minden figyelést, lehallgatást, tartalomkövetést nagyon-nagyon érzékenyen kell kezelni, mert ö, olyan esetben, ahol bizonyíthatóan illegális tartalmakkal kereskednek valakik, ott ez az eljárás persze jog, legális, de mm, ehhez például nem lehet megengedni, hogy egy szolgáltató minden tartalmát megvizsgálják, szűrjék. Tehát mindig mértékkel, arányosan <clears throat> kell a kommunikációs alapjogok és az ellenőrzés és a védelem szempontjait érvényesíteni. Ebben a jelentésben megvan ez az egyensúly, jó a megközelítés, és ugye az adatvédelmi irányelv, az, az igazságügyi eljárásokról szóló rész, ezek ugyan különböző szinten vannak, de ezeket egységesen kell szabályozni, hogy ne mondjanak egymásnak ellent. Köszönöm. Nagyon szépen köszönjük. Úgy tűnik, hogy valahol a kör négyszögesítését keressük, vagyis fából vaskarikát próbálunk itt előállítani. Matula úr, parancsoljon! Köszönöm szépen, elnök asszony. Nekem is lenne néhány javaslatom, ötletem. Gratulálok először is a jelentéstevőnek. Úgy gondolom, hogy ezzel a jelentéssel is megpróbáljuk valahol megteremteni az egyensúlyt a kiskorúak jogai között a digitális világban és a kiskorúak védelme között. Mindenképpen igaz, hogy egy gyorsan fejlődő világban élünk, sőt, a jövőben még gyorsabban történnek majd a változások a technológia és a digitális világ területén. Éppen ezért támogatom a gyermekek digitális készségeinek fejlesztését, de a kérdés az, hogy hogyan járjunk el ebben úgy, hogy a fiatalok megtanulják etikus és biztonságos módon használni az internetet. A tanárok és a felnőttek általában, akik körülveszik a gyermekeket, sokszor sokkal kevésbé ismerik ki magukat mindeközben az internet világában, mint maguk a fiatalok és a gyerekek. Éppen ezért talán jó is, de rossz is egyben az, hogy sok családban az internet és a számítógép tulajdonképpen családtaggá vált, és a gyermekek rengeteg időt töltenek a számítógép előtt és az internet, az interneten. Sokszor, tehát már-már az a benyomásunk, hogy maga az internet is családtaggá válik, ami nyilvánvalóan veszélyeket is rejt magában. Én nem értek egyet azzal, hogy teljesen átfogó totalitárius ellenőrző mechanizmusokat vezessünk be. Én egy volt kommunista országból érkeztem, az egykori keleti blokkból, és tudom, hogy ott voltak ilyen totalitárius tendenciák. Azt is tudom, hogy mivé váltak ezek a rendszerek, milyen vadhajtásai voltak, de talán a digitális világban sikerül megoldásokat találnunk ezen problémák áthidalására. Köszönöm szépen, és még egyszer gratulálok a jelentéstevőnek. Köszönöm szépen, Biszki kolléga. Köszönöm szépen. Talán egy kicsit relativizálnám a helyzetet. Sok-sok évvel ezelőtt médiakutatóként tanulmányokat készítettem ebben a témakörben, és egy nagyon érdekes összefüggésre bukkantam. Minél szigorúbbak voltak a tiltó rendelkezések az ifjúság körében, annál ravaszabbá váltak a fiatalok. Sok esetben nagyon-nagyon ravasz módon tudják, tudnak bizonyos szabályokat kikerülni. Én ezt nem tartom feltétlenül veszélyesnek, szerintem ennek a hátterében egy egészséges kíváncsiság húzódik meg. Ez így van. A felnőttek gyakran sokat aggodalmaskodnak, de tulajdonképpen a tiltás a legkevésbé hatékony módszer. Hogyha a keleti blokkról beszélünk, az NDK-ról, akkor ott is láthattuk ennek az eredményeit. Igen, persze, persze, de azokban a családokban is, ahol a szülők ügyeltek arra, hogy milyen tartalmakat néznek meg a televízióban a gyerekek. Mi a kutatásaink során azt láttuk, hogy a fiatalok azért megtalálják a módját annak, hogy kikerüljék a szabályokat. Ezért nagyon fontos, véleményem szerint, a média oktatás, nevezetesen, hogy minél kisebb korban lehetővé tegyük a gyermekek és a fiatalok számára, hogy maguk alakítsák ki saját értékítéleteiket, saját véleményüket a különböző médiatartalmakkal kapcsolatosan. Fontos, hogy képesé váljanak arra, hogy saját magukat védjék meg a negatív tartalmakkal szemben, számomra ez a legfontosabb. És hogyha megnézzük, hogy az elmúlt években milyen előrelépés történt, igen, vannak előrelépések az egyes tagállamban, hogy ezek elegendőek-e a médiaoktatás területén, abban kételkedem. Egyszer-egyszer lendületet vesz a médiaoktatás, az erőfeszítések megnövekednek, de hiányzik a kontinuitás, a folytonosság, és éppen ezért a média oktatás megvalósítása nem elég hatékony. Ez számomra tehát a döntő kérdés, amikor tilalmakról beszélünk. Elnök, igen, hát ebben van némi igazság. Becker kolléga. Én is szeretnék köszönetet mondani Koszta kolléganőnek, amiért elkészített ezt a nagyon fontos jelentést. Az én hozzászólásom arra vonatkozik, hogy mennyiben lehetnek hatékonyak az intézkedéseink a fejleményekkel szemben, ez nem függ össze közvetlenül a jelentéssel, sokkal inkább azzal a világgal, amelyben mozgunk. Az analóg világ véleményem szerint nem egy lezárt munkaterület, ahogyan a kolléganő mondta. Én ugyanis azt hiszem, hogy ott egyfajta táptalaja keletkezik annak a jelenségnek, amit a gyermekkor szexualizálásának nevezhetnénk. Egyszerűen elképesztő, hogy milyen tartalmak férhetőek hozzá, és elképesztő, hogy például a Vogue magazin tíz éves gyerekeket sminkelt és mutatott be fényképeken, úgy, mint 18-19 éves nőket. Úgy gondolom, hogy a társadalmi, társadalomban kialakult elképzelés, elképzelések véleményem szerint egy nagyon rossz irányba mutatnak. Szerintem nem csak médiaoktatásra van szükség, hanem egyszerűen a felnőttek esetében is fel kell hívni a figyelmet ezekre a jelenségekre, és valahol fontos felhívni a figyelmet erre a jelenségre, tehát a gyermekkorban kezdődő szexualizálás jelenségére, ez nyilvánvalóan nem függ össze szorosan ezzel a jelentéssel, de fontosnak tartottam felhívni a figyelmet a jövőbeni kezdeményezésekre való tekintettel itt a parlamentben. Elnök, köszönöm szépen. Azt hiszem mindannyian egyetértünk abban, hogy nem csak a szolgáltatókra tartozik ez a téma, és nem csak a jogalkotókra, sokkal inkább törekednünk kell arra, hogy a azok figyelmét hívjuk fel a problémákra, és azoknak adjunk eszközöket a kezébe, akik közvetlenül a gyermekekkel foglalkoznak, gondolok a szülőkre és a tanárokra, oktatókra is, hiszen adott esetben a szülők jobb iránymutatást tudnak adni a gyermekeiknek, arra vonatkozóan, hogy hogyan kell bánni ezekkel az új médi- médiumokkal. Sok családban, ahogy a Matula úr is mondta, a internet átveszi a babysitter szerepét, azt gondolom ez egy nagyon rossz tendencia. Az, a tanárok képzésénél kell nagyon odafigyelnünk, és eszközöket adnunk a tanárok kezében, hogy eh, gátját tudják szabni ennek a fejleménynek. Köszönöm szépen ennek az Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm szépen Koszta asszonynak ezt a jelentést, nagyon átfogó. Volt egy pár dolog, ami elhangzott, amelyre szeretnék reagálni, egy dologra szeretnék beszélni, amelyiket nem érintették. Ez a túlzott reklám, abból kiindulva, hogy minden ingyenes az internetet, rengeteg reklám van. Én úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy figy- vegyük figyelembe ezt a problémát, és valamilyen módon próbáljuk szabályozni. Köszönöm szépen! van valaki a bizottságról. Patricia Manson a bizottság részéről. Hol van? Ott van. Parancsoljon, öné a szó, tessék. Thank you very much, Madam Chairman. Köszönöm szépen, elnök asszony. A bizottság szintén üdvözli Kosta asszony jelentését. A jelentés felhívja figyelmet olyan problémákra, amelyekkel a bizottság is foglalkozni kíván annak érdekében, hogy egy jobb internetes közeget teremtsünk a gyermekek számára. Üdvözöljük a digitális készségek fejlesztését az iskolákban, de a szülők által. És így a gyermekek megkaphatják azokat a készségeket, amelyekkel tudatosan használhatják az internetet. a jobb minőségű tartalmakhoz való könnyebb hozzáférést is támogatjuk, és felismerjük, hogy szükség van olyan stratégiákra is, amelyek megvédik a, a kiskorúakat a különböző kockázatokról. Javítani kell a tartalmakhoz való hozzáférést a jobb klasszifikáció, osztályozás révén, és fontos, hogy határokon átívelően is működjön egy ilyen rendszer, amiben természetesen el kell ismernünk a kulturális különbségeket is, és a családi értékeket. Emellett fontosnak tartjuk annak felismerését, hogy a gyermekek számára az internet lehetőségeket is nyújt. Nem becsüljük alá annak szükségességét, hogy fel kell ismernünk a különböző kockázatokat, és hogy ezeket a kockázatokat a lehető legnagyobb mértékben csökkenteni kell a gyermekek számára. Szeretném hozzáfűzni továbbá azt is, hogy hálásak vagyunk, amiért a Safer Internet, azaz a biztonságosabb internet programot ilyen nagy támogatásban részesítették eddig, illetve hogy elismerik, hogy ezt folytatni kell. Az Európai Bizottság ezt elismeri, a nevezett program ugyanis felhívja a problémákra figyelmet a tagállamokban, és az eddigi kezdeményezéseink is arra irányultak, hogy az illegális tartalmakkal szemben fellépjünk. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen. Kosztá asszony szeretne röviden válaszolni de kérem legyen rövid, mert még sok napi rendi pontunk van. Én nagyon röviden, elnök asszony, köszönetet szeretném mondani a kollégáknak és a bizottságnak, hogy pozitívan fogadták a munkámat, és azért is, mert rendkívül értékes javaslatokat kaptam olyan nyitott kérdésekre vonatkozóan. Tudom, hogy nagyon sok ilyen nyitott kérdés van, észreveszem, tudom, hogy ez egy olyan terület, amely tele van aknákkal. Nagyon sokan rámutattak arra, hogy egy megfelelő egyensúly, egyensúlyt kell találni. Katerina meg látszik, a többiek is rámutattak arra, hogy nagyon nehéz egyensúlyt kell megtalálni a fiatalkorúak jogai, és a védelmük között ez egy nagyon nagy kérdés, és úgy vélem, hogy mindenkinek van erről véleménye. Úgy gondolom, hogy az a legfontosabb, hogy megnőjön a felnőttek felelőssége, mindenki, a szülők, család, oktatók, szakemberek, intézmények és minden egyes szereplő. Úgy vélem, hogy szükséges, hogy kimondjuk világosan a dolgokat, nem csak a szólásszabadságot kell védeni, hanem azt a helyzetet is el kell kerülni, hogy egyesek nyerészkedjenek a gyerekek bőrén. Nagyon fontos tehát, hogy megszűrjük azokat az illegális tartalmakat, amelyek bánthatják és visszaéléshez adhatnak okot. Először is észre kell venni, hogy az az első időszak a világ történelmében, amikor a fiataloknak nagyon sok kompetenciája van, egyre több kompetenciát szereznek az felnőttekkel szemben is, a gyermekeknek vannak például jogaik az alfabeti, a, megtanulni olvasni, írni és olvasni és internethez csatlakozni, ugyanakkor ö, tudniuk kell, hogy mivel jár mindez, hogy felelősséggel jár, nehogy visszaélnek az adataikkal, nehogy zaklassák őket, tehát én várom az önök javaslatait a magam részéről már eh, dolgoztam azon, hogy bizonyos dolgokat majd beépítek, a, téma, a témákat, amiket önök javasolnak, azokat ki akarom dolgozni, meg, de be kell tartani bizonyos eh, terjedelmet, szeretnék kitérni minden esetre a szereplők felelősségeire, a lehetőségekre a gyerekek számára, az, hogy megfelelő legyen a koordinálás a különböző irányelvek, mint ahogy Péter Kemeret rámutatott, amelyik az adatvédelemről szól. Ez egy olyan irányelv, amelyik valamilyen módon választad olyan kérdésekre, amelyeket az anyag kidolgozása során feltettük. Tehát meghatározni, hogy melyik azok a hatóságok, amelyek ilyen kezdeményezéseket indíthatnak el, ezekkel már tisztáztuk. Tehát mindenképpen szükség van arra, hogy a szolgáltatók is felelősséget eh, vállaljanak, természetesen nem olyan eh, erősen, mint ahogy a pornográfia és a pedofil irányelben szerepel, de ennyit szerettem volna mondani, mert szűk az idő. Köszönöm szépen. Ne felejtsük el, hogy május 10-ig be kell nyújtani a módosító javaslatokat, 12 óráig. <clears throat> és június 19-én lesz a szavazás. Térjünk rá a következő napirendi pontra. Oktatás, képzés és 2020, volt már egy 2010-es hasonló nevű program, tíz évvel meghosszabbítottuk ezt a programot. <clears throat> Az oktatási miniszterek két évente ülnek össze a bizottsággal, és mérik föl a képzési helyzetet, a továbbképzési helyzetet Európa szerte, és fogalmaznak meg közös célokat. Amint valamennyien tudjuk, ezek néha tényleg csak elhangzó szavak és papíron leírt mondatok, nem mindig sikerül őket megvalósítani, de az, hogy mennyi valósul meg belőlük, az rajtunk is múlik, és persze a miniszterek tanácsán. Februárban már egyszer beszéltünk Hannibal asszonynal erről a témáról, most újra önnek adom meg a szót, hogy a végleges tervezetet bemutassa nekünk. Parancsoljam! thank you, Chair. Um, as you... Köszönöm szépen, elnök asszony. Már elmondtam korábban, valóban, hogy az oktatás és képzés 2020-as stratégiai keret az Európai Képzés és Oktatási Korporáció részeként született meg. Ez a jelentés összefoglalja ennek a céljait, tevékenységeket, amelyek hozzátartoznak, és értékeli az első végrehajtási fázist, és prioritásokat javasol a politikai együttműködés területén a következő időszakra, amely 14-ig, 2014-ig tart. Az oktatás és képzés program a 2020-as EU stratégiával is összhangban van és ahogy elnökasszony is elmondta, az a baj vele, hogy nincs igazán kompetenciánk a végrehajtás ellenőrzésére, tehát legfeljebb lobbizhatunk, és nyomást gyakorolhatunk, de ebben kimerülnek a lehetőségeink. Ugyanakkor nagyon jó ez a program, fel kell hívni rá a figyelmet, fontos, hogy sokan részt vegyenek benne. A bizottsági jelentés ezúttal olyan fogalmakat vezet be, mint a smart investment, az okos befektetés, vagyis olyan dolgokra kell a pénzt elkölteni, amely jövőben mutató, amelyek jövőben mutatóak. A korai iskola elhagyás ellenében hatnak, és segítik a jelenleg még nem teljesen megvalósult felnőtt képzési egy életen át tartó tanulási programokat. Az ideiglenes mobilitás fogalmát is bevezeti, amely alapvetően szükséges, hogyha ki akarjuk egészíteni kompetenciáinkat. Ezek a fő bizottsági tanulságok, és azt javasolja a bizottság, hogy az európai együttműködés prioritásai a következő időszakban a következők legyenek. Végre kell hajtani az Európa 2020-as stratégiát, és ennek kell alárendelni ezt a programot is. Az életen át tartó tanulást és ennek hatékonyságát el kell terjeszteni, a szociális kohéziót kell erősíteni, az aktív polgár elvét, az innovációt, a vállalkozó kedvet az oktatás és képzés valamennyi szintjén. Azt hiszem, végül is teljesen egyetérthetünk azzal, amit a bizottság javasol. Nem is ezzel van a baj. Az, a, az lenne jó, hogyha saját gondolatokkal is kiegészítenénk ezt a javaslatot. Erre kaptuk most lehetőséget, és én megpróbáltam néhány ilyen kiegészítő javaslatot tenni. Szerintem hangsúlyoznunk kellene, hogy a, az oktatás prioritás mert a gazdasági válság idején sok döntéshozót megkísért az, hogy ebből a területből vegye el a pénzt, ami nyilvánvalóan ö, nem produktív, ö, ö, ellenében hat a céljainknak, tehát továbbra is lobogtatni kell az ászlót, hogy az oktatás prioritás. És még szélesebb értelemben véve is igaz az, hogy az oktatás prioritás, mert a megszorítások idején nő a munkanélküliség, és egyre nehezebb munkát találni. Kitalál mégis munkát az, aki képzettebb, akinek a kvalifikációja jobb. Tehát pont ilyen időszakban kell kiemelten kezelni a képzést, továbbképzést, szakképzést. A jelentés a bizottság részéről foglalkozik azzal is, hogy a tagállamok között milyen különbségek vannak. De túl rövid ez a fejezet, nem tárja föl a probléma teljes körét. Különös tekintettel arra, hogy mi látjuk a mi bizottságunkban, hogy ez mekkora. Az európai országoknak legalább a GDP-jük 1%-át kéne a korai gyerekkorai képzésre fordítaniuk, de csak öt a megvizsgált 20 országból éri el ezt az arányt. Tehát van hova még előrelépni. És különösen a bizonytalanság a megszorítások idején a korai képzési programok nagyon könnyen elhalnak, már pedig a jövő problémáit ezek elmaradása fogja majd okozni. Tehát ez nem luxus, amikor ezzel foglalkozunk. És nem lehet büntetlenül pénzeket elvonni ebből az ágazatból, illetve ettől az életkortól, mert a fiatal gyerekkor a legfogékonyabb kora az embernek, és nem szabad beáldozni ezt a generációt a pillanatnyi EU pénzügyi válságának, vagy az egyes tagállami helyzeteknek. Tehát a következő évek során nem a csökkenteni, hanem jövelni kéne a korai képzési programok finanszírozási összegét, hiszen ö, ö, a bűnözés és az egészségügy területén óriási költségeket okoz egy nem ö, jól felnőtt generáció majd később és adó kiadásokat. Aztán a nyelvi készségeket szeretném kiemelni. Mi sokszor beszélünk itt készségekről. Nos, a mai világban a nyelvtudás alapvető készség, különösen a mobilitási igényre való tekintettel. Ha azt akarjuk, hogy a fiatalok valóban mobilak legyenek, akkor ahhoz nyelveket kell tudniuk. Ez tudom, hogy főleg a saját hazám, az Egyesült Királyság baja, hogy nálunk a fiatalok nem szeretnek más nyelveket tanulni, mert az angol annyira elterjedt, de ez más tagállamokban is megfigyelhető, más-más formában. Be kéne vezetni a többnyelvűség nem kötelezőségét, de alapvetőségét Európában. Európa öregszik, és ezért az egy életen át tartó tanulási programok ideje és tartalma is szélesedhetne, de nem szélesedik, 65 éves korban minden program zár, miközben tudjuk, hogy a következő évek során nagyon sok 65 év fölötti és még aktív idős ember lesz Európában, kár lenne az ő lehetőségeiket kiaknázatlanul hagyni. Tehát örülnék annak, hogyha az egy életen át tartó tanulás valóban az élet végéig lehetőségeket adna a nyugdíjasoknak ö, valamilyen új tevékenység megtanulására, végzésére. Végül, vagy nem is végül, majdnem végül, ö, vizsgáljuk meg a felső oktatást a diák hiteleket, illetve támogatásokat. Az oktatása a, a nagykorú fiataloknak kapcsán az egyik legfontosabb gondolat, amit meg kell fogalmazni, és ez eddig siker volt, hogy nőtt jelentősen a harmadfokú oktatásban résztvevők aránya Európában. Valaha illetve manapság a kézi munkára egyre kevesebb szükség van a társadalomban, sokkal fontosabbak az egyéb készségek, tehát ez gazdaságilag mindenképpen jó dolog, és még tovább kéne ösztönözni, hogy aki csak tud, végezzen felsőfokú iskolát. Főleg a műszaki tantárgyak iránti érdeklődés gyengült meg Európában, bár azt látjuk, hogy most már sokkal több nő van ilyen képzés programokon, mint férfi. Tehát változik, dinamikusan változik a világunk, ezt a bizottság is elmondja, viszont ebből az következik, és ezt az átfogó jelentés jól összefoglalja, hogy a tagállami kormányoknak és a oktatási minisztereknek jobban össze kéne fogni. Now I give the floor to... Köszönjük szépen. Marie-Therese Sánchez Schmidt kap most szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Igen, természetesen eh, Szeretnék gratulálni az előadónak a munkáját, amelyik átkarol minden aspektusát egy igen széles témának. Oda kell figyelni ezekre, hogyha el akarjuk érni a 2020-as célkitűzéseket, amelyeket kitűztünk magunk elé. Természetesen ezt törekszünk mindannyian ami a gyermekeket illeti. Az első években nagyon fontosak ezek az első évek, a kognitív képességei szempontjából. Ezért szükséges az, hogy a társadalom megadja nekik a megfelelő tiszteletet, és fektessen be az ő nevelésükben és fejlődésükben. Nagyon fontos tehát, hogy támogassa azokat a családokat, amelyik nehéz szociális helyzetben vannak úgy gondolom, hogy nagyon fontos lenne biztosítani az óvodáskorú, az iskola előtti oktatás egy minőségét, ez jelenleg nem áll rendelkezése. Hozzá szeretném tenni, hogy nagyon fontos, hogy kövessük a gyermekeinket igazi eh, oktatási eh, pályákon, egészen a legkisebb kortól kezdve. Nagyon fontos, hogy hozzájussanak a kultúrához az oktatás keretében, ugyanakkor Marion kiemeli azt, hogy mennyire fontos a nyelvek tanulása, és ezt szeretném eh, támogatni, azt a cikket a jelentésében, amely kiemeli a nyelvek tanulását. Én úgy vélem, hogy Európában ez rendkívül fontos, még egy eszköz arra, hogy növeljük a lakosság mobilitását, nagyon fontos, hogy megnöveljük azokat az eszközöket, amelyek lehetővé teszik az élet hossz, az egész életen át tanulás lehetőségét, megfelelő módon erősítsük a strukturális alapokat, és ezekről majd beszélünk majd a következő két jelentésben. Köszönöm szépen. Thank you very much. Nagyon szépen köszönjük. Kelly úr. Nagyon szépen köszönöm. Elnézést. Mary Hannibal ismét csak egy nagyon jó átfogó áttekintést adott a legfontosabb elemekről, éppen ezért nagyon nehéz nem egyet érteni vele, hiszen a legtöbb dologban teljesen igaza van. Két dologról ejtenék szót. Először is a korai iskola elhagyók problémájáról beszéltünk már, Főként a megszorítások miatt egy olyan tendencia alakult ki, hogy az oktatásban megszorításokat eszközölnek a tagállamok, és a koragyermekkori képzés nagyon-nagyon fontos, hiszen a gyermekek eh, nagyon fontos készségeket sajátítanak el ebben a korban, különös tekintettel a nyelvtudásra, a nyelvi készségekre. Mary említette az Egyesült Királyság problémáját, ugyanez igaz Írországra is hogyha valamiféle kezdeményezésünk lenne ezen a szinten, ezen gyermekek számára, ez nagyon jó volna, tekintettel arra, hogy a technológiai fejlődés milyen nagymértékű, gyakorlatilag egy nagyon pozitív kezdő lökést adhatnánk a gyermekeknek ezen a téren, és egy olyan, készség, olyan készségtárat bocsátanánk a rendelkezésükre, amely nagyon hasznosnak bizonyul majd a későbbiekben. És talán oly módon lehetne módosítani a nyelvoktatást, hogy ne is tűnjön tanulásnak vagy oktatásnak a gyermekek számára. Így tehát áthidalhatnánk talán azt a szakadékot, amely mutatkozik a nyelvtudás területén, az Egyesült Királyságban, főként is Írországban, de talán vannak más hasonló tagállamok is. A másik, a spektrum másik végében ott vannak a 65 év fölöttiek. Hogyha az élethosszig tartó tanulást tartalommal akarjuk megtölteni, akkor az valóban azt kell, hogy jelentse, hogy életünk során folyamatosan tanuljunk, fontos kezdeményezéseket tenni ezen a téren is, ösztönözni az idősebbeket arra, hogy éljenek a lehetőségekkel, és olyan módon kell ezt tennünk, hogy a polgárok úgy érezzék, hogy az, az életnek ez a normális velejárója, hogy egészen életük végéig új készségeket és ismereteket sajátítanak el. Láthatjuk, hogy az emberek sok-sok dologra használják az internetet, itt is bevonhatnák az internetet a különböző kezdeményezéseinkbe, és a tagállamok számára is hatalmas gazdasági előnyt is jelentene, ha, hogyha 60-65 év felettieket valamilyen módon fel lehetne vértezni az internetes készségekkel. Úgy gondolom ez nagyon fontos lenne. Azt hiszem, ezeken a területeken kellene tennünk valamit, mert ez nagy hozzáadott értéket teremtene, mint társadalmilag, mint gazdaságilag. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönjük. Zver kolléga. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök asszony. Azt hiszem, nagyon üdvös, hogy az Európai Unió immáron második évtizede foglalkozik ezen program keretén belül az európai oktatási rendszerek, és megpróbálja azokat közelíteni egymáshoz. Az Európai Unió a 2020-as stratégia keretén belül is sok olyan célkitűzést és prioritást határozott meg, amely összefügg az oktatással, a képzéssel és a fiatalokkal. Igaz, hogy itt két fő célkitűzésről van szó, a korai iskola elhagyásról, valamint a magasan képzettek arányának növeléséről, de mindezek mögött több apróbb cél húzódik meg. A kérdés, hogyan szeretnénk elérni ezeket a célokat? Nincsen túl sok mechanizmusunk erre. Nyomást tudunk gyakorolni a tagállamokra, amelyek szuverénnek ezen a területen, de hát itt van a válság is, Hiába kérjük a tagállamokat, hogy ruházzanak be az oktatásba, amikor mindenütt megszorításokra kerül sor a válság miatt. Noha, mi nyilvánvalóan annak örülnénk, hogyha a megszorítások az oktatás területét érintenék a legkevésbé. Vannak olyan mechanizmusok, amelyek szisztematikus jellegűek, sokszor megfeledkezünk arról, hogy a végrehajtás folyamata, valamint az európai Európában a, a kölcsönös elismerése a különböző diplomáknak egy nagyon lassú folyamat. Igaz ez a különböző iskolarendszerek fejlődésére is. Szeretném hangsúlyozni, hogy a mobilitás, mint olyan, nagyon sokan, nagyon nagy mértékben hozzájárulhatna a minőség javulásához. Vannak azonban olyan problémák, amelyek összefüggnek a demográfiai fejlődéssel. Az Európai Unióban egyre inkább a lakosság előregedését láthatjuk, hogyha az idősebbeket nem vonjuk be nagyobb mértékben a gazdaságba, akkor nem tudunk előbbre jutni. Éppen ezért az élethosszig tartó tanulás projektje, amely 90-es években vette kezdetét, nagyon fontos. Akkoriban nem is láthattuk előre, hogy milyen nagy horderejű lesz ez a program a későbbiekben az Európai Unió további fejlődése szempontjából. Az Európai Unióban túl alacsony a fiatalok száma, ők lehetnének azok, akik újra fellendítik a gazdasági növekedés, de túl kevesen vannak. Tehát túl kevés a fiatal, azonban a fiatalok között több millióan munkanélküliek, illetve nem tudnak elhelyezkedni a munkaerőpiacon, mert nem megfelelő az oktatási rendszer. Az oktatási rendszer ö, olyan szakmákat termel ki magából, amelyeknek nincs keresete a munkaerőpiacon. Ez mind az egyén, mind a társadalom és a gazdaság számára is rossz, negatív fejlemény. Éppen ezért intelligens beruházásokra van szükség az oktatás területén. Az oktatási rendszereket racionálisan kell megszervezni, és azt hiszem, hogy a válság végén elér, végére elérhetjük, hogy az oktatási rendszerek is intelligensebb módon, racionálisabb módon működjenek. Sokszor a beruházások nem megfelelőek, nem észszerűek, a pénzeket nem megfelelően költjük el az oktatási rendszereken belül. A válság tehát egyfajta kiinduló pontja lehet egy racionalizálási folyamatnak az iskola rendszereken belül, képzési rendszereken belül. Köszönöm. Köszönjük szépen, a bizottság is képviselteti magát. Mihály Tolcs kapja meg a szót, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm elnök asszonynak azt, amit elmondott, és hogy támogatóan áll a témához. Kevésbé tartalmi, inkább kontextuális megjegyzéseim lennének. Együttműködésünk van az oktatási képzésben, az innovációk, a jobb minőség területén, de ebben a konkrét eh, helyzetben, amelyben most Európa van, most megpróbáltunk a képzés hozzájárulásával jobban foglalkozni, hogy hogyan lehetne képzéssel a válságot meghaladni. Ez volt az aktuális ambíciónk, motivációnk, és ezért merült föl az okos befektetések fogalma is. Ön is komoly feladatként kezeli a befektetések, vagy hát inkább beruházások kiemelését a válság leküzdésében, növekedés teremtésben, tehát ebben egyetértünk. A második pont pedig az, amit Zver úr is említett, hogy jelenleg olyan a pillanatnyi helyzet, hogy miközben az egyes nemzeti költségvetéseket felügyelni kell, annál fontosabb, hogy ami pénzt kiadnak, ami a kiadási oldalon van, az mm, értelmes, okos dolog legyen. Támogatom tehát az elálltal megfogalmazottakat, azt, amit a képzésről mond, és amikor azt mondja, hogy ennek kettős jelentősége van, duplán fontos, hiszen ez egyfajta megelőzés tevékenység is, a korai iskolálhagyás elhagyás elleni legjobb orvosság, és a jobb továbbképzési esélyekhez való hozzájutás záloga. Ugyanakkor ne felejtsük el, hogy van sok olyan fiatal, akiknek nagyon jó a kvalifikációja, és mégsem talál állást. Ezért a jelentésben arra teszünk javaslatot, hogy a következő évek során, 2012-14 között, ahogy ön is mondja, intenzíven foglalkozunk a végzettségek, a kvalifikációk, kvalifikációk minőségével is, illetve azokkal a tantervekkel, amelyek hozzájuk vezetnek. Hogy mi az, ami esetleg változtatást szorul bennük. Köszönöm még egyszer a támogatást, és engedjék meg, hogy még egyszer leszögezzem, hogy a 2020-as európai stratégia kontextusában kell kezelnünk ezt a keretet is, és hogyha az európai szemeszter valami ö, ajánlást megfogalmaz egy tagállamnak majd, akkor ezt a képzés, ennek a képzési aspektusát, az ebből levonható tanulságot nekünk is le kell vannunk, és folyamatosan illeszkednünk, alkalmazkodnunk kell a történésekhez. Örülnék, hogyha egyébként önök is részt vennének aktívan ebben a folyamatban. Hannibal asszony, kíván még valamit hozzáfűzni a témához? Köszönöm, elnök asszony. Röviden, igen. Köszönöm Kelly úrnak támogató hozzáállását a nyelvekkel, a korai képzéssel és az egy életen át tartó tanulással kapcsolatban. Szerintem ezzel a jelentéssel el fogunk érni majd valamit. És amit a biztos mondott, illetve Zer úr is elmondott, nyilván növelni kéne az oktatásba másra fordított pénzek elköltési hatékonyságát, ha magukat az összegeket nem lehet. És mindig befektetésként kell felfogni az oktatásra elköltött pénzt, amely a növekedésbe befektetett pénz. Örülök annak, hogy a bizottság ugyanígy fogalmaz, és egyértelműen fogalmaz. A korai iskola elhagyás tekintetében és a korai képzés tekintetében, mint mi, örülnék annak, hogyha ez a jó kezdet tovább menne, és nem csak a képzés oktatási miniszterek szintjén fogalmazódna meg, hanem minden szint szereplője szintjén is. Kelly úrnak lenne egy olyan igény, hogy egyes pontokat esetleg változtassunk meg, ki a szövegből. Szerintem ez nem lesz könnyű, hiszen igyekeztem a bizottsági szöveghez közel álló szöveget írni, de ha szükséges, akkor bizonyos átcsoportosításokra hajlandó vagyok. Köszönöm szépen. Az ilyen jelentésekkel mindig van egy gondom. Nagyon sok várakozással fogalmazzak meg őket, miközben már a megfogalmazáskor tudjuk, hogy még a bizottság is nagyon gyenge, hiszen csak ajánlásokat tehet. Mi most az ajánlásokhoz csatlakozunk, teszünk még hozzájuk további ajánlásokat, de ezek a felismerések, alapok, ami alapján ezeket megfogalmazunk. végül is feleslegesnek minősülnek, mert a tagállamoknak kezdjük ágában sincs végrehajtani ezeket az ajánlásokat. Tehát az lenne nagyszerű, hogyha az oktatás kultuszminiszterek, ha egyébként magukban egyetértenek az ilyen szövegekkel, akkor nyilvánosan is felvállalják, sajnos gyakran nem ez a helyzet. Ha megint csak megfogalmazunk célokat, és persze tudjuk, hogy mivel a szubszidiaritás értelemben csak támogathatjuk ezeket a kezdeményezéseket, de nem kényszeríthetjük ki, akkor az lesz, mint a bolonyai folyamattal. Már az is valami, hogy részt vehetünk a vitában, és a tanács számára nyilvánvalóvá teszik, hogy értünk a témához. Köszönjük, Hannibal asszony! Várjuk a módosítókat május 15-én 12 óráig. Térjünk rá a következő napi rendi pontra. A az európai alapokra vonatkozó közös rendelkezések megállapítása és egy bizonyos rendelet hatályon kívül helyezés a témájában. Marika Berreb Atúnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Mind a kettőről fogok beszélni most. Rendben van, mind a kettőről. Igen, igen, abszolút, mondja az elnök asszony. Kedves kollégák, két véleményt szeretnék bemutatni önök. Az egyik az európai alokra vonatkozik, ez a regi az illetékes, és a másik az Európai Szociális Alapról szól, és ez az eh, foglalkoztatási szakbizottság az illetékes. A, regi Nél az európai alakokra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról szól, ahogy megemlítettem már korábban, a javaslat azt írja elő, hogy a 2020-as stratégiát tartsuk szem előtt, ami a költségeket központosítását illeti. Ez a akkor jó, hogyha ebben belefoglaltatik az oktatás, a kultúra és ezek a területek, amelyek minket érintenek. Ami a közös intézkedéseket illeti, ez a kohéziós politikákat támogatják a 2014-es, 2020-as időszakra. Ez egy igen széles körű anyag, amelyik nagyon sok anyagot tartalmaz, és mindenképpen tartalmaz olyan dolgokat is, amelyek minket érintenek, a szakbizottságunkat. Én úgy gondolom, hogy azokkal a témákkal kell foglalkozni, amelyek minket érintenek. A fiatalok, a fiatalok nem alanyai ennek a törvény eh, tervezetnek. Vannak utalások a gyermekekre, az oktatásra, az alapképzésre, illetve a felsőoktatásra, illetve utalások a egész életen át tartott tanulásig. Van a 87-es cikk, amelyik foglalkozik a eh, leginkább eh, védelemre szoruló csapatok, csoportokra, olyan eh, a fiatalok körében, akik eh, eh, ebben a kontextusban kivitelezett helyzetben lennének. Ez a törvényjavaslat a 167-es cikke 4-es bekezdése rámutat arra, hogy, és idezzek, az uniónak figyelembe kell venni az kulturális old, vonatkozásokra minden egyes tevékenységében. A fejlődés, a tanulás, figyelem, támogatnia kell, akár biztosítva erre az anyagi hátteret is, a mindenképpen erőforrásokat kell biztosítani különös tekintettel a hátrányosabb helyzetű csoportokra. Én módosításokat nyújtottam be pont azért, mert ezek nem világosak. Ami a sportot illeti. A sportban rendkívül nagy lehetőségek vannak, erősítik a társadalmi kohéziót és az eh, esélyegyenlőséget. Nos, eh, úgy vélem, hogy egyes sportprojekteket mindenképpen támogatni kell, harcolni kell az iskola elhagyás ellen és a diszkrimináció ellen. Másfelől nagyon hasznos lenne mobilizálni az eredmények érdekében, elindítani egy sor mutatót, és nem csak mennyiségi mutatót kellene biztosítani annak érdekében, hogy ezzel előmozdítsuk a különböző kezdeményezéseket. Én úgy vélem, hogy ez nagyon érdekes lett. Most, ami az Európai Szociális Alapot illeti, itt, és nagyon sok munka van számunkra ebben az anyagban, mert ez sokkal szélesebb. Támogatnunk kell mindent annak érdekében, hogy meglegyen az életen keresztül tartó képzés elvét, a szociális inkluzió, illetve a kirekesztés elleni harc a szakmai képzés, a sport mindenképpen helyet találnak ebben az anyagban, ami a fiatalokat illeti. A törvénytervezet, törvényjavaslat harcolni kíván az iskola, a korai iskola elhagyás ellen az általános iskolában azzal, hogy biztosít megfelelő minőségű iskolát. Szeretne harcolni a fiatalok munkanélküliség ellen támogat minden olyan eszköz, amelynek révén a fiatalokat be lehet vonni a társadalomba. mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy a fiatalok érezzék, hogy tagjai, hasznos tagjai a társadalomnak, ami a szakképzést illeti, a prioritások itt a kézművesség előmozdítása nem megfelelően szerepel az anyagban, és ez a foglalkoztatással is összefügg. Ami a kultúrát illeti, a szöveg nem említi a kultúrát külön. 2011-ben rámutattunk a bizottságnak, hogy foglalkozni kell a kultúrával, Ugyanakkor egy másik anyagban azt írja a bizottság, hogy a kreatív kulturális tevékenységeket elő kell mozdítani annak érdekében, hogy kihasználjuk megfelelően azokat a lehetőségeket, amelyek az Európai Szociális Alapban rejlenek. Ami a kulturális és kreatív tevékenységeket illeti, a szakbizottságunk kérte a bizottságot, hogy partnerségi tevékenységeket indítsen el ipar és az oktatás között annak érdekében, hogy megfelelő módon kerüljenek ezek a lakosság előtt. Indítsunk el kulturális tevékenységeket, amelyekben új technológiákat használunk az oktatásra, amelyekkel könnyebbé tehetnénk az életen, egész életen át tartó oktatást, az technológiák, új technológiák felhasználásával. A 2014-2020-as időszakban a kultúrával nem foglalkozunk kellőképpen, ugyanúgy a, spor, a, a turizmussal sem kap megfelelő hangsúlyt. Ami a sportot illeti, itt is ugyanazt mondhatom el, amit az előző anyagban, nagyon fontos a kollektív sportok gyakorlása, üzése. Nagyon fontos, hogy egyes sporttevékenységeket együttes társfinanszírozás alá kerüljenek annak érdekében, hogy bizonyos hátrányos helyzetű csoportok részt tudjanak venni ezeken a kollégáimmal, a Regi és a Foglalkoztatásügyi Szakbizottsággal eh, dolgozzunk együttesen annak érdekében, hogy az összes megjegyzésünket koordináljunk. Úgy vélem, hogy nagyon fontos lenne, hogy a eh, nagyon sajnálatos tartom, hogy a Kulturális Szakbizottság nem tud, nem kapott szót eh, ezeknél az előkészítésnél. Reméljük, hogy a Regi Szakbizottság ban lévő kollégáink ebben segítenek majd utolagosan, ö, azzal, hogy ö, a, meghallgatják a véleményeinket. Ez az európai költségvetésnek az egyharmadát jelenti, ez az alap 2011-es és a 2014-es 2020-as időszakban 376 milliárdot javasolunk, és reméljük, hogy a bizottság ezt az összeget elfogadja, és nem fogja visszadobni. Ezek tehát az előzetes megjegyzéseim, várom az önök megjegyzéseit, és kérem, segítsenek nekünk. Köszönöm szépen, Veneratú asszony. Én úgy gondolom, hogy Ön megtette azt, amivel amit tenni kellett, ugyanis nagyon sok hiányosságot látunk az két törvénytervezetben, törvényjavaslatban. Én úgy gondolom, hogy beszélni kell azokkal a kollégákkal, akik ott vannak a regi és az EMPL szakbizottságokban. Érzékenyé kell tenni őket a mi problémáink irányában, mert rá kell mutatni arra, hogy az ő kezükben van a döntés, és hogy nekik segíteniük kell nekünk, mert különben a kulturális vonatkozás teljesen ki fog maradni ezekből az anyagokból, főleg ami a strukturális strukturális alapokat illeti. Nos, ezt akartam mondani de nem én fogok hozzászólni, hanem a többi kolléga. Kenájevet asszonynak adom meg a szót. Nagyon szépen köszönöm. Nagyon-nagyon hálás vagyok a kolléganőnek a két jelentésért, amelyet elkészített. Az indoklásokban azt hiszem fején találta a szöget, nagyon jól felismerte, hogy a strukturális alapokra vonatkozó bizottsági javaslatból mi hiányzik. Itt a Kulturális Szakbizottságban nagyon nagy lelkesedéssel harcolunk a kulturális és oktatási programokért, mindeközben tudjuk azonban azt, azt is, hogy csepp a tengerben azt, amit sikerül végezettől is elérnünk a nevezett programokban. Ami azok a források azonban, amelyek a strukturális alapokból elérhetőek, azokkal ténylegesen el is tudunk valamit érni az oktatás, a kultúra és a sport területén is. Ön említette az imént az összegeket is. Nagyon fontos tehát, hogy ezek a területek támogatást nyerjenek a strukturális alapokból, és itt be is zárul a kör. Azzal a vitával is összekapcsolhatjuk mindezt, amelyet az imént Hannibal kolléganő jelentése kapcsán folytattunk. Minden egyes euró, amit elköltünk ezen a területen, egy befektetés a jövőbe. Közhelynek tűnik, de valóban egyfajta megelőző munkát végzünk ezen a területen, hiszen amit ma befektetünk az oktatásban, azt a későbbiekben nem kell arra költeni, hogy utólagosan tovább képezzük az embereket, illetve hogy különböző szociális juttatások révén támogassuk a polgárokat. A fiatalok körében nagyon magas a munkanélküliség sok tagállamban. Ez is jól mutatja, hogy a jelenlegi projektekkel nem szükségszerűen jutunk előbbre. Szükség van beruházásokra, megfelelő struktúrákba, hiszen a 40-50 százalékos ifjúkori munkanélküliség talán nem orvosolható még a szociális alapok eszközeivel sem, csak a megfelelő képzési és oktatási struktúrák jelenthetnek gyógyírt erre az egyes tagállamokban, ezért fontos volna, hogy a tagállamok azokat a jó javaslatokat, amelyeket a bizottság tett, illetve amelyeket mi teszünk, hogy ezeket végrehajtsák a tagállamok. Mindazonáltal a strukturális alapok, a regionális alap, az ESSA nagyon fontos elemek, amelyek révén a pénzügyi nehézségbe jutott tagállamokat támogathatjuk, abban, hogy megfelelő projekteket kezdeményezzenek és hajtsanak végre, hogy lefektessék az alapját a megfelelő oktatás és képzési rendszereknek, annak érdekében, hogy a fiatalokat ne kelljen utána a szociális segélyek révén támogatni. Mindezen elemeket a jelentéstevő asszony bevette a jelentésébe, és nagyon remélem, hogy a regi szakbizottságbeli kollégáinkat sikerül meggyőznünk arról, hogy ez a jó és észszerű megközelítés, és hogy ezek a támogatások és ezek a pénzek valóban jó helyre kerülnek. Köszönöm szépen, Bagó úr! Köszönöm a szót, elnök asszony! Részben sok mindenben csatlakozva az előttem szólókhoz a véleménytervezet kapcsán magam is azt tartom a legfontosabbnak, hogy ezek a, bizottság által tett javaslatok megfelelően ezek a költségvetési források ezek koncentrálódjanak a 2020-as stratégiához igazítva. Eh, gratulálok Benrab Atu képviselő asszony véleménytervezetéhez, az abban foglaltakkal kapcsolatban én is szeretném megköszönni a munkáját, hiszen eh, ahogy az általa elmondottakból is hallhattuk, a tervezet sok helyen mutat rá az ESZÁ-nak a hiányosságaira, eh, kulturális, ifjúsági, oktatási és képzési, és különös tekintettel a sport területén. Én is úgy gondolom, hogy a kulturális és kreatív ágazat kiemelésével, illetve a sportpolitika említésével illetve annak hangsúlyozásával, hogy a kulturális és kreatív kompetenciák a fenntartható munkahelyekhez járulnak hozzá, fontos lenne e, aláhúzni ezeket a hiányosságokat. Amit magam részéről hozzá szeretnék tenni ehhez, hogy e, szerintem a legfontosabb talán a fiatalok tanulási célú mobilitására felhívni a figyelmet, azaz a munkavállalói mobilitás mellett a hallgatói mobilitásnak a teljesülésére, mivel a fiatalok véleményem szerint tanulmányai közben történő külföldi tapasztalat szerzése szerintem elősegíti a későbbi külföldi munkavállalásra váló hajlandóságot. Köszönöm szépen. köszönöm marie Köszönjük szépen, Marie-Thérèse Sánchez-Schmidt. Merci bien. Köszönöm szépen, elnök asszony. Úgy vélem, hogy ha a kultúrát és a sportot elő akarjuk mozdítani. Én természetesen emellett vagyok. Úgy gondolom, hogy lépni kell, és először a célkitűzéseket kell meghatározni annak érdekében, hogy megfelelő támogatásokhoz jussunk célkizütéseknek, a 2020-as stratégiának a, a mentén kell, hogy haladjon. Ezeket a célkitűzéseket azért kell kidolgozni, hogy megfelelő módon tudjuk megindokolni a befektetéseket. Én úgy gondolom tehát, hogy ez cikkeket, cikkekben kell testet öltsenek, és ugyanakkor különböző módosító indítványokkal kell ezeket előmozdítani. Én úgy gondolom, hogy nagyon fontos azt a meghatározást, amit meghoztunk, hogy a két cégben nem hagyjuk azt, hogy a dolgok menjenek maguk útján, hanem mi is mondjuk a mi véleményünket. De ahogy Malika most bemutatta, tehát a két anyag van, az Európai Szociális Alap és az európai alapokra vonatkozóan mindenképpen fontosak ezek annak érdekében, hogy az, umán, az emberi tőkétnek a fontosságát előmozdítsunk annak érdekében, hogy jobb legyen az foglalkoztatottság, és hogy jobb legyen a versenyképességünk nagyon fontos az, hogy összehangoljuk ezeket a törvényeket és ezeket az anyagokat, mert ezekben nem mindig kap nagy fontosságot és hangsúlyt a kultúra és a sport. A magunk részéről mi megkértük a bizottságot, hogy olyan kutatásokat mozdítson elő, amikor is az ipar, az oktatás és a kultúra együttesen lép föl olyan, olyan programokban, amelyek ezeknek az igényeit összeegyeztetik. És eh, támogatom mindazokat a, az módosítókat, amelyek ebben az irányban mutatnak. Ugyanakkor van egy apró kérdés. Szeretném tudni, hogy, hogy, hogy mit jelent az, hogy csökkenő foglalkoztatottság ebben az ezben. Köszönjük szépen, Mári Teréz, tehát készítünk jelentést a szociális alappal kapcsolatosan. Nem értem egészen pontosan, hogy mit hiányolsz. A jelentéstevő mindkét témával kapcsolatosan véleményt készít, mindkét jelentése kapcsolatosan véleményt készít. Mi a gond? Feder? Én a Federről beszéltem, és a területi együttműködési alapról beszéltem. A FEDER a legnagyobb pénzügyi tétele ezeknek az alapoknak. Um, Kelly. Kelly úr, parancsolja. Köszönöm szépen. Azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon egyetértek azzal, amit a jelentéstevő asszony mondott. Szeretném hangsúlyozni a sport elemét. Nagyon örülök annak, hogy végre elgondolkodunk azon, hogy a sport milyen szerepet játszhat a szélesebb kontextusban, különös tekintettel a társadalmi kihívásokra, a társadalmi kohézióra, és arra a 2020-as célkitűzésre, amely a korai iskola elhagyás csökkentésére irányul. Sok esetben azokat a gyerekeket, akik korán elhagyják az iskolát, nagyon érdekli a sport, ezért talán hasznos lenne a sportnak nagyobb súlyt szállni, nagyobb szerepet szállni az oktatás területén. Továbbá fontos lenne a többéves pénzügyi kereten belül egy különleges területet szánni ennek. Továbbá a szociális alap és a strukturális alapok esetében is fontos a sportnak helyet biztosítani, olyan projekteknek, amelyek a sporttal foglalkoznak, hiszen egy szélesebb dimenzióban ezek rendkívül hasznos projektek lehetnek, és hozzájárulhatnak a társadalmi kihívások feloldásához. Ezért mindenképpen támogatom a jelentéstevőt abban, hogy még jobban kidomborítsa ezt az elemet, hogy még nagyobb hasznát láthassuk azoknak a projekteknek, amelyek a sportot is felkarolják, hiszen sok területen a sport lehet az egyetlen eszköz, amely bizonyos problémákra megoldást nyújthat. Köszönöm. Köszönjük szépen, Fiszász kolléga! Köszönöm szépen, elnök asszony. Gratulálni szeretnék az előadónak, Benarabatu asszonynak, mert kiváló munkát végzett. Szeretném megköszönni az, hogy személyesen kiemelte az én jelentésemet is. Általánosságban azt szeretném mondani, hogy a bizottságnak az alapjai, ez azt jelenti, hogy a bizottságnak van pénze, neki nincs szüksége arra, hogy megszorító politikát, intézkedéseket vezessen be. Én úgy vélem, hogy ezeket az alapokat arra kell felhasználni, hogy lendületbe hozzuk a gazdaságot. Olyan politikákat kell alkalmazni, tehát amelyiknek célja az, hogy újra eh, növekedési pályára állítsák a gazdaságot. Elnézést kérek, nem hallanak engem? Rendben van most már így. Természetesen támogatom mindazt, ami elhangzott a sport fontosságáról, nagyon fontos közösséget alkotó elemről van szó, a fiatalok a sportolással nem csak, hogy jobban tanulnak, hanem távol maradnak az alkoholtól, a kábítószerektől. Nagyon fontos a sportolás, a idősebbeknél is, mert jelentős mértékben hozzájárul ahhoz, hogy az egészségügyi költségvetést lecsökkentsük. szeretnék utalni arra, hogy a strukturális alapokat fel lehetne használni nagyobb mértékben a sportban is. Szeretném, hogy ez jobban, megfelelő hangsúlyt kapjon itt az anyagokban, hogy a strukturális alapokat eh, lehessen használni a sportra is. Basilio biztossal kellene beszélni annak érdekében, hogy azt az anyagot, amit mi itt kidolgozzunk, az ne kerüljön egy fiókban, és ott eltűnjön, hanem milyen módon konkretizálódjanak ezek a javaslataink. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Most alakítjuk ki az új programot, amelynek a, amelynek a nevét még pontosan nem tudjuk, de benne lesz az élettanát tartó tanulás, és ebben a programban már nem lesznek benne bizonyos elemek, mert azt mondták sokan, hogy ezeket szociális alapból kell támogatni ezeket a tevékenységeket. Hát ha ott tényleg megjelennek, akkor rendben. Remélem, hogy a regionális szociális politika ezek alapok kapcsán együttműködik majd egymással, és nem vesznek el teljesen ezek a tevékenységek. Azért kell erről most beszélni, és egyetértek azzal, amit te is mondtál, meg John Kelly is a sportról. Van egy sportprogram. Sportocska programocska mondhatnánk. Van némi kompetenciánk tehát a sport területén. Egy aprócska kis kompetenciánk. Ezzel azonban nagyon gondosan kell bánni, hogy a szociális inklúzió dimenziója mentén csempészük be a sportot, mert csak így van esély. Nem elegendő, hogyha a kultúrát a kultúra fejezetben, a sportot a sport fejezetben tárgyaljuk. Erről már többször értekeztünk és megegyeztünk, hogy a Leonardo kapcsán is láttuk, hogy sok minden kikerült a Leonardo-ból, ami valaha Leonardo része volt. A felnőtt képzés rész átkerült máshova. Jó. Itt tényleg megtalálta a helyét a szociális alapban semmi bajom ezzel, hogyha nem vész el, tehát ha tényleg valahol otthon talál. De nagyon vigyázzunk, hogy ha valamit hagyunk ki emelni az egyik alapból, akkor a másik alapban megjelenjen, az Erasmus kapcsán is volt sok ilyen veszély, és történt is egy-két olyan dolog, hogy a bizottság azt mondta, hogy a szociális alapból kell támogatni, aztán ott sem jelentette meg. Tehát nagyon figyeljünk oda, hogy nehogy kijöntsük a gyereket a fürdővízzel, valahol kicsempészék a prioritásainkat a mai nap nagyon fontos, hasznos abból a szempontból, hogy ezt a két programot most érdemben megvitatjuk, és erre is odafigyelünk. Ami a két másik programot illeti, amit Mari Teréz említett, ezeket koordinátorok körében ö, ö, véleménnyel kéne ugyancsak ellátni, de nem cselekedtünk időben, és most már csak azt tehetjük, amit a koordinátorok megengednek nekünk, pedig igazuk volt, nem szabadna szétaprózni erőinket. Legalább az említett programok kapcsán most összefogunk, és mindenhol nyomjuk, hogy kultúra, képzés, szakképzés, sport, ifjúság. Minden szempont kapcsán meg kell ezeket fogalmazni, mert ha bemaradunk a saját, a nekünk kitalált ketrecen belül, akkor nem jutunk sehova. Te nem voltál itt, amikor a te témádat vitattuk meg. Mondasz valamit? Igen, igen. Itt volt egy látogatócsoport, őket kellett kísérnem. Mari Teréznek azonban azt szeretném üzenni, hogy a határokon átnyúlók együttműködésért felelős ugyebár, és ennek óriási részét kiteszi a polgárok találkozása, a testvérprogramok, a kulturális serék, és a bizottság a 2020-as stratégiában megfogalmazott prioritásait eléggé szűken szereti tartani. Nem szabadna, hogy ezeket a regionális együttműködési programokat ugyanígy kiejtsék. Ezt már egy kollega elmondta, és egyetértek, ez fontos, hogy erre odafigyeljünk a határokon átnyúló együttműködésben, az Interreg programra gondoljunk például. Kiválóan működött, főleg kulturális területen, és ha hagyjuk meghalni, nem is tudom már kialapította, 90-es években indult el, ha ezt hagyjuk meghalni, akkor az nagyon nagy veszteség lenne, pont egy olyan időszakban, amikor sok új tagállam csatlakozott, ugye, és bőven lenne mit határmenti együttműködés műfajban tenni. Mari Teréznek, és aztán a bizottságnak adom vissza a szót. Federt azért említettem, mert rendkívül fontos befektetési program a Regi Bizottságnál, tehát továbbítani fogom az összes elhangzott érvelést. Köszönöm szépen. Monsieur... Madame. Na, madame. Madame Rachel Lancry. Elle est là? Vous avez la parole, madame. Bizottság részéről Rafael Lancry, ön itt van, parancsoljon öné a szó, tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony, én is elnézést kérek, amiért egy kicsit elkéstem. A gazdasági szakbizottság is éppen most tárgyalja a maga véleményét, Köszönöm szépen a szakbizottság és a jelentéstevő munkáját. Tudom, hogy nagyon nagy erőfeszítések történtek a bizottsággal való tárgyalások során is. Rövid leszek, és az Európai Szociális Alaptól érkezett kollégának is meg szeretném adni a lehetőséget, hogy reagáljon az elhangzottakra. Először is hangsúlyoznám, hogy amikor a bizottság elkészítette a közös rendelkezésekről szóló javaslatait, illetve meghatározta a beruházási prioritásait, mint a regionális fejlesztési alap, mint az ESSA, mint az ENVA tekintetében megpróbáltuk kiemelni, hogy melyek a fő célkitűzéseinket, amelyeket el szeretnénk érni a prioritások meghatározásával. Az a tény, hogyha nem említünk meg konkrétan egy területet, akkor az nem jelenti azt, hogy ez nem finanszírozható. Hogyha a sport vagy a kultúra, a példa kedvéért, nem szerepel kifejezetten a szövegben, ez nem jelenti azt, hogy ezeken a területeken nem lennének támogathatóak projektek. Megpróbáltunk világosan, tömören fogalmazni a javaslatban, annak érdekében, hogy fel tudjuk mutatni, hogy a kohéziós politikában mik kell, hogy legyenek a fő célkitűzések. Tehát csak szerettem volna önöket megerősíteni abban, hogy a, ezen a területen is van a cselekvésre lehetőség, sőt a kulturális örökségről is kifejezetten említést tesz a szöveg, ahogyan az egyik előttem szóló említette. Az ötös cikkel kapcsolatos módosító kapcsán szerettem volna leszögezni, hogy az Európai Bizottság tegnap előtt elfogadott egy munkadokumentumot a a magatartási kódexsel kapcsolatosan a parlamentnek továbbítjuk ezt a munkadokumentumot, remélhetőleg ez is segíti majd az önök munkáját, most pedig szeretném megkérni az Európai Szociális Alaptól érkezett kollégát, hogy szóljon néhány szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Kiegészíteném azt, amit a kolléganő mondott. Sok-sok felszólalás az Európai Szociális Alapra vonatkozott. Én is szeretném megköszönni a magam részéről azt a kemény munkát, amelyet a jelentéstevő elvégzett a csapatával együtt. Feljegyeztük a módosításokat és a megjegyzéseket. Fontos emlékeznünk arra, hogy az Európai Szociális Alapra vonatkozó rendelkezések a szerződésben nagyon széles területre terjednek ki, terjednek ki A szabályozás ezen területekre helyezi a hangsúlyt, de természetesen a kultúra, a sport és egyéb területek is ide tartoznak. Ahogyan a kolléganő elmondta, nem szerettünk volna kiemelt említést tenni ezen ágazati politikákra vonatkozóan, nem éreztük ezt szükségesnek. Mi egy szélesebb megfog, megfogalmazást, egy átfogó megfogalmazást alkalmaztunk az alapokra vonatkozóan. De természetesen nyitottak vagyunk a további vétára. A Kulturális Szakbizottság tagjaival, annak érdekében, hogy megvitassuk a konkrét megfogalmazást, és így talán nagyobb mértékben kiemelhetjük például az ifjúsági ifjúságra vonatkozó elemeket. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Lanci asszonynak mondanám, hogy az Európai Parlament jogalkotó szerve. Szerv? A Gazdaság és Szociális Bizottság egy nagyon jó kis intézmény, de nem jogalkotó. Hogy az egyik vagy a másik között kell választanom, hát akkor tudom, hogyan járok el. Nos tehát, itt nem arról van szó, hogy minket megnyugtassanak. Miért nyugtat meg bennünket? Miért mo- nem mondja meg azonnal, hogy mi- melyek a világos javaslataik? Mindig utólag jönnek el ide, és nyugtatgatnak bennünket. Nem csak ezen a területen van ez így, hanem az oktatási programmal kapcsolatosan is így volt ez. Eleinte egyáltalán nem angazsálták magukat, hanem csak ki utólag magyarázkodtak és ez nem jó a munkakapcsolat szempontjából sem. Sokszor nagyon felidegesítjük itt magunkat, és teljesen fölöslegesen történik ez, hogyha előzetesen, világosan fogalmaznának, akkor nem is kellene itt idegeskednünk. Hát gondoljanak egy kicsit a mi egészségünkre is. Jó, tehát akkor most ezzel lezárom ezt a napi rendi pontot, és zárásképpen még egyszer a jelentéstevő kap szót. Köszönöm szépen a kollégáknak és a bizottságnak a hozzájárulásokat. Még egy dolgot szeretnék hozzátenni. Alkalmam volt Adam Sertiénak a bemutatáson, amikor bemutatta ezt a, az Európa Szociális Alapnak a módosítását, és van valami, amit ki szeretem emelni, mégpedig a, kondicionalitás kérdése. Azok az országok, ahol rossz, amelyik rossz helyzetben vannak, mint például Görögország és mások, nehezen tudnák hozzá nyúlni ezekhez az összegekhez, mert a tagállamnak is ki kell egészíteni az összegeket, és ezért azok az országok szorulnának ki, akik legjobban rá vannak szorulva. Oké. Okay. Rendben. Köszönjük. A módosítókat május 14-ig hétfőn 12-ig lehet benyújtani. Május 14 hétfő. Nézzük a következő napirendi pontot, ami a 8-as. Establishing a European Neighborhood Instrument, európai szomszédsági eszköz. Matula úrnak adom meg a szót, parancsoljam. Köszönöm szépen. Az európai szomszédsági eszköz egy olyan pénzügyi eszköz, amely a szomszédsági politikát szolgálja. És amelyben 16 ország vesz részt a szomszédos országok mellett, Oroszország is. Az eszköz társfinanszírozás Lá esik a határmenti együttműködés és a szomszédos országok közelítése az Európai Unió értékeihez, egy jóléti térség kialakítása az Európai Unió határai környékén, és a jószomszédság ösztönzése a program célja, az alap célja. Az új szomszédsági politika új prioritásokat fogalmazott meg, és ehhez igazították hozzá a szomszédsági eszközt is. A 29 szélt 6-ra csökkentették, és a többet a több ért, vagy többre elvet alkalmazzák, tehát kevesebb célra több pénzt költenek, az eddigi sikeresség nem lényegtelen szempont a finanszírozásban 18 milliárd volt az utolsó költségvetés, a 11 milliárd kezdődött. Ennek a pénznek egy részét részben az Erasmus program kapja meg, annak a szomszédsági része, négy és hat éves kifizetési hullámokban. A kultúra, kutatás, innováció azok a területek, amelyeket a szomszédos államokban is támogat az EU, és amelyek mentén a szomszédsági eszköz működik. Meglehetősen szakmai jellegű ez a szöveg, pénzügyi, pénzügyi technikai részleteket tartalmaz, a kulturális képzési célok is megfogalmazódnak benne a 2-es 2C bekezdésekben, ahol a kapcsolatfelvételt és tartást tekinti prioritásnak az eszköz, a kultúra és képzés területén tehát. A képzési ágazatban a finanszírozás, tehát elsősorban persze a politikai fejlemények függvényében e célokra költhető, és persze a civil társadalommal való kapcsolattartásra elsősorban. A kultúrdiplomáciára a kulturális értékek közvetítésére, azon értékek közvetítésére, amelyek az európai alapértékekből fakadó, azok a rokonértékek. Az AFET-tel egyeztettünk, és úgy tűnik, hogy ez az utolsó javaslat is benne marad a szövegben, bár egyesek szerették volna törölni, ami azt tartalmazza, hogy nem fogadunk el költségvetés megvonást. Az AFET-tel közösen dolgozunk, ezen meghosszabbítottuk a módosítók benyújtási határidejét is, és örülök annak, hogy új gondolatok is felmerültek a mi körünkben is, az ő körükben is, amiket be lehet még építeni ebbe az anyagba, és persze a mi szempontjaink is így most érvényesülhetnek. Köszönöm. Elnök, Valle kolléga kap szót. Eh, Köszönöm szépen, elnök asszony, mielőtt Matula úrhoz szólnék, Pak asszonyhoz szólnék, és ezt akarom mondani, hogy teljesen osztom az ön megjegyzését a az előző témában, amikor is a bizottsághoz szól, természetesen eh, tisztelem a bizottságot, de ugyanakkor figyelembe kell venni ezeket a dolgokat, mert sokszor a megjegyzései talán túl eh, lazának tűnnek. Matula úr, a következő szeretném mondani. Először is azt, hogy egyetértek általánosságban mindazt, amit ön mondott, és az első eszmecsere során ezt már megemlítettem. És most azok az utalások, amelyeket az előadó megtett a 2C cikkben és a 2D-ben az oktatásra vonatkozóan, természetesen ezeket támogatjuk, ugyanakkor esetleg egy módosító, módosító indítványban ki szeretném emelni a kultúra fontosságát a kettes cikk egyes bekezdésében szeretném azt is, eh, hogy legyen egy olyan kitétel, amelyik arra ösztönözni harmadik országokat arra, hogy írják alá az UNESCO eh, kulturális örökségre vonatkozó eh, jegyzőkönyvét. Az egyes és az ötösre vonatkozóan szeretném kiemelni, hogy nem értek egyet ezzel, amikor az Erasmus programról van, megszüntetéséről van szó olyan országokban, amikor is jelentős politikai változás van. Az egyes módosítóban az szerepel, hogy meg kell tartani a pénzügyi támogatásokat, akkor is, hogyha nagy mértékű vagy jelentős mértékű politikai változások történnek ezt idéztem. Én úgy gondolom, hogy a józanész és a politikai eh, elővigyázatosság nem mondhatja ki előre, mielőtt kimondaná, hogy milyen eseményekről van szó, vagy milyen jellegű politikai eseményekről van szó, vagy vállatlan eseményekről van szó, és ezért nagyon furcsa ez a megszövegezés. Én azt ajánlom, hogy gondolj ezt újra. Köszönjük szépen Vele úrnak. Matól kolléga módosítója tulajdonképpen válasz a 18-as cikkre, amelyben ez benne áll. Ott benne áll, hogyha fontos, előre nem látható eseményekre kerül sor, akkor megszakad a támogatás. Az ő javaslat arra irányul, hogy ezt vegyük ki, de erről még vitáznunk kell. Migánszki úr a következő felszólalunk. Köszönöm szépen, elnök asszony. Üdvözlöm ezt a projektet. Az én frakcióm ugyanis, és én személyesen is, nagyon habozunk, ami az európai költségek növelését illeti. A szomszédságpolitika azonban egy olyan terület, ahol érdemes beruházni. 18 milliárd euró, igen, nagy összeg. Meggyőződésem azonban, hogy nagyon jól tesszük, hogyha ezen a területen költjük el ezt a pénzt. A szobaforgó 16 tagállamban érdemes ezt az összeget támogatásra fordítanunk, és nagyon örülök annak, hogy Oroszország is szerepel a projektben. Nagyon jónak tartom ezt a kezdeményezést. Lengyelországban volt alkalmam oroszországi fiatalokkal találkozni, és folyton azt hallom a részükről, hogy az orosz hatóságok az orosz civil szervezetek finanszírozását Oroszország ellenes tevékenységként kezelik, Fontos, hogy mi ne így tekintsünk erre. Egy további megjegyzés. Úgy gondolom, mindenképpen egyensúlyt kell teremtenünk. Egyik oldalon a déli, másik oldalon a keleti támogatás között. Végezetül pedig azt gondolom a többet többért, kevesebbet kevesebbért elv észszerű, és világos jelzést ad partnereinknek keleten és délen egyaránt. A jobb demokrácia és a jobb emberi jogok ahhoz vezet, hogyha, hogy jobb több támogatást kapnak. Elnök, az eddigi dokumentumainkban többször is kértük, hogy a szomszédság politikát terjesszük ki, főként ami az oktatás, és a kultúra területét illeti. Itt kell, nagyobb hangsúlyt kell fektetni a szomszédságpolitikára. Nem akarunk falakat felhúzni, fontos a minél nagyobb rugalmaság, ezért a már meglévő programok, így az oktatási program esetében is fontos a nyitás a jövőben a szomszédság politika területén. Az oktatási program, amelyen dolgozom, történt valami, a bizottság tudatosan cselekedett úgy, ahogy. A lengyeleket a frakcióban nagyon érzékenyen érintette ez a dolog, nem találták ugyanis viszont a szövegben a szomszédság szót. Tehát ami az oktatási programot, az Erasmus mindenkinek programot illeti, az a megfogalmazás áll, hogy harmadik országok. Számomra ez mindig Ázsiát jelentette Afrikát, de nem európai országokat. Harmadik országok alatt ők minden országot értetek, amely az EU-n kívül esik, a csatlakozó országokat, Szerbiát, Macedóniát, a szomszédsági politika országait és az igazi harmadik országokat is, de a három kategória esetében mások és mások a lehetőségek. Eddig az Erasmus rendelkezésére állt a balkáni országoknak, itt volt a Tempus és az Erasmus Mundus program. Tehát a harmadik országok megfogalmazás mindhárom kategóriát magában foglalja, tehát ne lepődjenek meg azon, hogy a programban nem áll benne a szomszédságpolitika megfogalmazás, de nem vagyok biztos abban, hogy ezt nem kell belevenni, talán mégiscsak meg kellene tartani ezt a megfogalmazást is, annak érdekében, hogy akik csak felszínesen átfutják a dokumentumot, azok számára világos legyen a helyzet. Úgy gondolom tehát, hogy ezt támogatnunk kellene, vitát folytathatunk hiszen szavazunk is kell majd róla, arról, hogy matola úr megközelítését jónak tartjuk-e, még akkor is, hogyha ez azt jelenti, hogy az önkormányok, mint például a Fehér Oroszországi, vagy az ukrán kormány, tehát, hogyha ott változások történnek, és a kormányok nem vesznek figyelembe bizonyos normákat, akkor Hát nem tudom, hogy akkor az ifjúságot kell -e ezért büntetnünk, hiszen a fiatalságot, az ifjúságot büntetjük, hogyha ezeket a programokat ezen országok esetében megszakítjuk. Ezért értem Matola úr megközelítését, ő ezt nem szeretné, de vitatkozzunk, beszélnünk kell még erről, majd a legközelebbi alkalommal megejtjük ezt a szavazás előtt. Módosítókat május 15 ig déli 12 óráig lehet benyújtani. A bizottságtól érkezett hozzánk valaki? Kivételesen esetleg? Nem. Lehet, hogy a Gazdaság és Szociális Bizottságnál van az illető. Ki tudja? Tehát akkor köszönöm szépen a részvételt, köszönöm a jelentéstevők munkáját, és akkor áttérünk a következő napi rendi pontunkra. 9-es és 10-es pont. Paljadelli asszony témájáról van szó, az Európai Innovációs és Technológiai Intézet, azaz EIT témakörben. Ő a felelős, kezdheti is azonnal Paljadelli asszony, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. A téma érdekes és fontos hogy erről is beszéljünk. Örülök annak, hogy ezt a két véleményt én kaptam meg, már csak azért is, mert a bizottságunkat ugye konkrétan felkérték véleményalkotásra, és ez közvetlenül összefüggésben van az egyetemi élettel, a kutatási élettel, amelyek az én témáim. Van kompetenciánk itt a Kulturális Bizottságban ezzel foglalkozni. Ennek próbálunk megfelelni. Mi is ez az Európai Innovációs és Technológiai Intézet? Autonóm intézményről van szó, amely értékelése, finanszírozása egy rendeletre épül, amely 2008-ban született. Az Európai Innovációs Képesség javítására hozták létre az intézetet, a know-how transfer segítésére, a főiskolák, egyetemek együttműködésének javítására, és a nemzetközi európai, Európa nemzetközi versenyképességének javítására. Az EIT Budapesten működik, ott alakították ki a székhelyét, és vannak lány tagozatai is, innovációs központok, kutatóintézetekben, főiskolákon, egyetemeknél, vállalkozásoknál. Európának mindig volt az egyetemei között együttműködés. A kutatóintézeteink is együttműködtek mindig is, és jó hírük volt a világban. De kiderült, hogy ez az együttműködés fragmentálódott, és új alapokra kell helyezni, egységesíteni, átfogóvá tenni, mert lemaradtunk. Koordináltabb együttműködésre van szükség mert a nemzetközi versenyképességünk szempontjából nem engedhetjük meg magunknak, hogy nem működünk együtt. Az EIT alapító rendelete arról is rendelkezik, hogy a résztvevők, a kutatóközpontok, a vállalkozások, a felsőoktatási intézmények szinergiákat kell, hogy teremtsenek tevékenységeik között, és ezzel kell az európai innovációs kapacitást segíteniük. Mi történik a gyakorlatban? Mi valósul meg ebből? Az innováció és tudás közösségek kialakultak a felsőoktatási intézményeknél kijelölték eh, az együttműködő személyeket, a doktori iskolák is részt vesznek az együttműködésben. És az innovációt mindig akció kell, hogy kövesse, tehát valamilyen konkrét program, kutatás, eredmény, amely egyértelműen igazolhatóan hozzáadott értéket teremt. Itt persze az alapkutatás, a csúcskutatás ö, kerül az előtérbe, de a társadalom Egyéb csoportjai, rétegei is részesülhetnek az együttműködés előnyeiből, hiszen a gyakorlat területén is meg kell valósítani az együttműködést, nem csak a kutatás területén, és a kiválósági és innovációs központok kialakítása ennek jegyében történik. 2010 óta ez felgyorsult ez a folyamat. 16 ország vesz benne részt, főleg észak-európai és dél- és kelet, közép-kelet-európai országok. A parlament tette annak idején ezt lehetővé, a tanács és a parlament is fontosnak tartta ezen intézet létrehozását. A klímaváltozás tükrében például fenntartható energiaforrások kutatása szempontjából, az információs társadalom fejlesztése szempontjából. Posztgraduális együttműködéseket ösztönöztünk, több mint 200 diák vett ilyenekben már részt, vagy hát kutató, és ezek munkát, helyet kaptak egy másik ország egyetemén, kutatóközpontjában, és európai intézményekben. A karta, alapító karta alapján a 2020-as Horizont programban is részt kell vennie az EIT-nek, a kutatási programokat kell koordinálnia és hozzá kell járulnia a kutatásnak a versenyképességhez. A bizottság és főleg a kulturális és képzési ügyekért felelős biztos azt tűzte ki célul, hogy minden ilyen tevékenységet egy helyen központosítson, például az Erasmusnak az idevágó részeit is tengelyek mentén működik az EIT. Európa világban betöltött szerepét, az ipari innovációs kiválóságot szolgálva, és a szociális kihívásokra is válaszolva. Ezek fogalmazódnak meg a szövegben. Három alcím volt, a másodikra nem emlékszem, a harmadik a társadalmi kihívások volt, mondja a felszólaló. A TIT, a Tudományos és Innovációs Társulások mellett. Az első szöveg az alapító okirat módosítására irányul, a második pedig azon stratégiai keret módosítására, amely 2014 és 2020 között fog majd megvalósulni. Két véleményt kellett ezért írni. Itt a magyarázat erre. A Kulturális Bizottság vélemény azonban nem lépheti túl a Kulturális Bizottság kompetenciáit. Mi a oktatási intézményekkel foglalkozhatunk a rendelet kapcsán, és a stratégiával. És az EIT jövőbeli programjainak megfogalmazását véleményezhetjük. A 8-as cikkhez, a rendelet 8-as cikkéhez fűznénk megjegyzést. Diplomák, záróvizsgák hangzik itt el, mi ezt szeretnénk módosítani. Erre meg is van a lehetőségünk. Hasonlóképpen a 2-es, 3-as, 6-os cikkeket is szeretnénk módosítani az ITRE bizottsággal való együttműködésben, és erre vonatkozóan a véleményből az is kiderül, hogy mennyire fontos a kutatás szempontjából a felsőoktatás. Hogyan kéne a két kört egymáshoz közelíteni. A kutatási központok és felsőoktatási intézmények szinergiájára van szükség. Az Európai Unió felsőoktatási intézményei még nem használják ki azt a potenciált, amelyet ö, használva új kutatási témákat, ágakat tárhatnának föl. Erre vonatkozóan tehát stratégiát kell kialakítani a következő 7 év során, és a felsőoktatási intézményeknek ahhoz is hozzá kell járulniuk, hogy az innováció és a kutatás egyre aktuálisabb, hasznosíthatóbb témákat karoljon föl. Kilenc tematikus ciklus javaslunk a következő hét évre, ezeknek a címeit felolvasnám angolul. Innovation and Aging. Nem tolmácsolunk most. Extraction, processing, recycling and substitution. Food for future sustainable supply chain from resources to consumers. Και για το δεύτερο κύκλο που τελειώνει το 2000 από το αρχή. És εσύ, kapcsán a 2008-as évben kezdődött a dolog. Smart Societies Urban Mobility a következő cím. Ehhez azt fűzném hozzá, hogy a második ciklusát éljük már meg ennek. Ezzel kapcsolatban kérdések merültek föl bennem, megpróbáltam ezeket tisztázni. A bizottsági és tanácsi szövegek nyelvezettével kapcsolatban fogalmaztam meg kérdéseket. Nagyon technokrata módon fogalmazódtak meg ezek a stratégiai keretek. És a megfogalmazások szerintem nem igazán találóak. A kultúra és a humán tudományok valahogy a margóra kerültek. Túlzottan technológia centrikusak ezek a megfogalmazások és a társadalmi kérdések, társadalmi kihívások, ami ugye megfogalmazódik, mint prioritás, az ezzel kapcsolatos kutatások is valahogy margóra kerültek. Ezeket én szeretném hangsúlyozni, hogy kerüljenek érdemben vissza a helyükre a szövegben. A szociális kihívások ugyanis nagyok, komolyak jelenleg, és ezeket kutatni kell. Nem találunk kellő érvelést ezek mellett az EIT-re vonatkozó rendeletben. Csak a stratégiai tematikus keretben történik hivatkozás a társadalmi kihívásokra, de ezek nincsenek lebontva. És az előbb felsorolt három aspektus, két aspektus, a kutatás és az innováció megfogalmazódik, de ez a harmadik kevésbé. Tehát az egyetemek ö, jobb részvételét ö, szeretnénk elérni a titekben. A tehetséggondozás területén a diákok számára való vonzóság megteremtés, és persze a finanszírozás területén is. Mi, mint a Kulturális Bizottság tagjai, kötelesek vagyunk rámutatni arra, hogy mennyire fontos a felsőoktatás az európai innováció szempontjából. És kérjük a bizottságot, hogy ezt az aspektusát erősítse meg a szövegnek. A kutatási potenciál ugyanis nagyon sok országban elsősorban az egyetemeken, főiskolákon van meg, nem válik külön. sőt, nagyon sok felsőoktatási intézménynek fő tevékenysége a kutatás országonként, persze különböző arányban. Ha a kutatásról beszélünk, akkor mindig sajnos csak a természettudományok jutnak az eszünkbe, és a szociáltudományok, a humántudományok kevésbé. Ezek mostanában degradálódnak, márpedig a társadalmi kérdéseket csak a humán kutatások segítségével lehet kezelni. És persze a humán és a természettudományok nem válnak el annyira egymástól, mint ahogy ez sokszor egyesek véleménye szerint, beállítása szerint van. Fontos tehát, hogy a humán tudományok szerepét emeljük ki jobban védjük meg őket. A 2020-as stratégia kapcsán is, mert van összefüggés. Az EIT használja ki a saját lehetőségeit arra, hogy az e területen összegyűjthető know-how-t feltárja. És a kiválósági központokat ezekben a tudományterületeken is, ezeken a tudományterületeken is alakítsa ki, és vegyen át világszerte vezető szerepet. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Teljesen elfáradtam. Nos, van-e valakinek kérdése vagy megjegyzése a témával kapcsolatosan? Nagyon összetett előadást hallottunk. Trüppel asszony? Nem is szeretnék végső állásfoglalást hangoztatni most, mert be kell ismernem, még közelebbről meg kell ismernem a témát, és most volt első ízben alkalmam meghallgatni Pályadeli asszony álláspontját, de miután legutóbb volt alkalmam a három TIT képviselőjével beszélni, nagyon pozitív benyomást ról számolhatok be. Először is azzal kapcsolatosan, hogy hogyan próbálnak meg a különböző vállalatoktól, a különböző tagállamokból és a különböző kutatóintézetektől embereket toborozni, akik nagyon lelkesek, és akik tapasztalataim szerint nagyon magas, nagyon nagy társadalmi felelősségtudattal rendelkeznek, nagyon jól képzettek, és nagyon világos elképzeléseik vannak az EU 2020-as stratégiájával kapcsolatosan. Elmondta, hogy milyen hiányosságokra milyen hiányosságokat is tapasztalt. Ön hiányolta a társadalmi megközelítést, a társadalomtudományok szerepét. Most nekem az volt a benyomásom, hogy ezeknek a tétéknek a, az előkészítése nagyon felelősen, nagyon jól zajlott, de mint ahogyan mondtam, közelebbről meg kell vizsgálnom a helyzetet. De egyelőre nem voltak negatív benyomásaim, nagyon ígéretesnek tűnt Számomra az előkészítő munka és a toborzó munka is számomra azt mutatta, hogy nagyon nagy a tudatok ezeknek az embereknek. Továbbá, ami a tengerészet, tengeri tudományokat illeti, az ökológiai tudatosság növelését, a társadalmi kérdések iránti érzékenységet is azokban a tagállamokban, amelyeknek van hozzá tengerpartjuk, tehát van hozzáférésük a tengerhez, ők, ezek a tagállamok örülnének egy új tétének a tenger tudományok területén, vagy a tengerkutatás területén. Én ezt jónak tartom, hiszen számos olyan tagállamunk van, amely rendelkezik tengerparttal, és itt az ökológiai és gazdasági tényezőket nagyon jól össze lehetne kapcsolni ezen tit keresztül. Ennyit szerettem volna mondani előjáróban, de, mint ahogy mondtam, közelebbről meg kell vizsgálnom a tematikát, de összességében az innovációs intézet alapstruktúráját nagyon fontosnak tartom, és az alap elgondolást is nagyon jónak tartom. Lewandowski biztossal beszéltem, aki szintén megpróbált a kutatás és a tudomány, valamint az oktatás területén több pénzt biztosítani a költségvetésben. Úgy tűnik tehát, hogy a bizottság is rá ébredt arra, hogy ez a terület nagyon fontos, kiemelten kell kezelni a költségvetésben, még akkor is, hogyha csak kétszázalékos növekedésre számíthatunk a kötelezettségvállalások területén, ami az inflációs arány alatt található. Köszönöm. Bagó úr, parancsoljon. Köszönöm a szót, elnök asszony. Én is szeretnék gratulálni Pajadeli asszonynak a kitörő munkához. És magam is üdvözölni szeretném azt, hogy ezt az előterjesztést a bizottságunk az ítével közösen egy úgynevezett megerősített együttműködési eljárásban tárgyalja, de szeretnék négy dolgot hozzátenni. Az egyik, hogy magam is támogatom azt, hogy ez a budapesti székhelyű, tehát részben magyar vonatkozású intézet megnövekedett költségvetési javaslatot kapott, hiszen a tagállami innovációs kapacitás megőrítése szerintem is hozzájárul a gazdasági növekedéshez és a versenyképességhez, és ennek a hosszú távú támogatására mindenféleképpen szükség van. Másodszorban a 2014 és 20 közötti periódusban létrehozásra javasolt hat darab új tudományos és innovációs társulás szükségességével egyetértek, azonban annak két hullámban történő bevezetését kifejezetten nem látom indokoltnak, hiszen eh, ezen új tudományos és innovációs társulások közötti bevezetési sorrend oka abszolút nem világos számomra az anyagból. Úgyhogy egy esetleges megoldásnak látom, amiről érdemes lenne elgondolkodni, hogy 2014-ben mind a hat új eh, TIT-t eh, indítsa be egyszerre a bizottság. Harmadszor fontosnak tartom, hogy az új tagállamok az eddigi tapasztalatok szerint nem tudnak részt venni úgy a TIT társulásokban, mint a régi tagállamok ezen arány javításának megvalósulását és a, a regionális egyensúly kielégítését szerintem figyelembe kellene venni jobban a rendeletnek a módosításakor, hiszen e, éppen az új tagállamok felsőoktatási intézményei, illetve e, kis- és középvállalkozásai azok, amelyek az együttműködésre és az innovációra szorulnak. És ebből jön a negyedik pont, hogy e, a kis és középvállalkozásoknak szerintem minél nagyobb arányú bevonása szükséges ebbe a projektbe. Érdemes lenne ezt egy kicsit jobban megvizsgálni. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen. Feltételezem, hogy a bizottságtól nincs itt senki. Mégis? Nagyon jó. Pompás. Lucia Rekalde asszony, parancsoljon. Leuchtende Ausnahme a kivétel. So, we would like to thank this committee for having invited us. Szeretném megköszönni a bizottságnak, amiért meghívta az Európai Bizottságot, és köszönöm a lehetőséget, hogy elmondhatom, hogy az Európai Bizottság milyen javaslatokkal állt elő az EIT-vel kapcsolatosan. Ha megengedik, szeretném még egyszer elmondani, hogy az EIT-nek mi is a szerepe. Az EIT fő célja, hogy az innovációt egy, meg, egy konkrét módon segítse elő, azáltal, hogy az úgynevezett tudás háromszöget átülteti a gyakorlatba. Eddig úgy láttuk, hogy az innovációs folyamatban a felsőoktatás volt a gyenge láncem, ezért nagyon örülünk annak, hogy a felsőoktatási intézmények eh, egyre nagyobb szerepet játszanak az EIT-ben, az EIT létrehozásában, és eh, nagy mértékben részt vesznek a tudás háromszög kialakításában és végrehajtásában. Ez azt jelenti tehát, hogy az egyetemek a tudományos és innovációs testületek létrehozásában és munkájában aktívan részt vesznek. A nyolcas cikkre szeretnék emlékeztetni, ez a diplomákra vonatkozik. A diplomákat a felsőoktatási intézmények fogják kiosztani, amelyek a tétékben részt vesznek a nemzeti szabályoknak megfelelően. A szubszidiaritás elvének megfelelően tehát fontos látnunk azt, hogy az EIT nem tud majd tudományos fokozatokat és diplomákat odaítélni, ez továbbra is a tétékben résztvevő egyetemek szerepe, feladata lesz. A meglévő három TIT t ben résztvevő egyetemek ezen felül egyfajta védjegyet kapnak, amelynek révén az odaítélt diplomák és tudományos fokozatok és egy különleges jelleggel bírnak majd. Emellett az ágazatokon átívelő mobilitás és a tagállamokon átívelő mobilitás is rendkívül fontos elem. De még egyszer szeretném hangsúlyozni, hogy a felsőoktatási intézmények ítélik oda a diplomákat, nem pedig az EIT maga. Ami a következő hat TIT-t illeti, és a rangsort, valamint a területe, kiválasztott területeket, az Európai Bizottság nagyon alapos megfontolások alapján és kritériumok alapján választotta ki a területeket, felmérte a bizottság, hogy mely területeken kellene létrehozni ezeket a tétéket, bizonyos kritériumok alapján. A kritériumok pedig egy nagyon alapos, nyílt konzultáción alapultak, nyilvános konzultáción alapultak, és az érdekelt körök megkérdezésében hozta létre az Európai Bizottság az említett kritériumokat. Továbbá Figyelembe vette a bizottság a Horizont 2020-ban található társadalmi kihívásokat és prioritásokat is. Úgy gondoljuk, hogy tehát egy nagyon szilárd alapra helyeztük az új területeket, és az érdekelt körök megkérdezés is azt tükrözte, hogy ez egy jó választás volt. Szeretném megemlíteni az egyik kritériumot, amely véleményem szerint különösen releváns ezen szakbizottság számára. A TIT-nek elő kell mozdítania a interdisziplinaritást és a határokon mozgó területek fejlődését. Mi az interdisziplinaritást, illetve a több tudományterület összefogását egy nagyon fontos elemnek tartottuk. Egy további kritérium, amely szintén nagy szerepet játszott, az, hogy a területeket úgy kell megválasztani, hogy Európának legyen egy innovációs alapja ezeken a területeken, ahol a tudás mértékű Európában, viszont az innovációs gyakorlati átültetés nem megfelelő egyelőre. Nagyon fontosnak tartottuk tehát az innováció és a kutatás elemének összekapcsolását. Arra a kérdésre, hogy miért két fázisban kell bevezetni az új TIT-ket, 7-től 15 éves időszakra tervezzük ezeknek a TIT-knek a működését. Az Európai Bizottság úgy gondolja, hogy a folyamatos gyakorlati végrehajtás során történő tanulás nagyon fontos, ezért egy lépcsőzetes megközelítést alkalmazunk, és mielőtt elindítanánk a második szakaszt, végrehajtását, vagy a második szakasz szó TIT létrehozását, a bizottság megvizsgálja a három előző TIT működését, hatékonyságát, Ezáltal szeretnénk a lehető legmagasra, magasabb szinten maximalizálni az EIT működését. Ami a tagállamok részvételét illeti, ez valóban egy nagyon fontos ügy, az Európai Bizottság nagyon nagy figyelmet szentel ennek a kérdésnek, és ez az egyik oka annak, hogy a stratégiai innovációs terv egyik eleme a tudás átadás struktúrájára helyezi a hangsúlyt. A bizottság számos kezdeményezést ragad majd meg, amelynek feladata annak biztosítása, hogy a TIT-kben létrejövő tudás, az ott születő ismereteket az egész Európai Unió területén hozzáférhetővé tegyük. Végezetül, ami a KKV-ket illeti, a KKV-k már most is részt vesznek a TIT-k működésében, a három létező tétében talán nem ugyanolyan súlyjal esnek lad, ladba a e, kis és középvállalatok, de természetesen a KKV-k minél nagyobb arányú részvétele célkitűzésünk, és mindenképpen ösztönözzük a tétéket arra, hogy maguk is lehetővé tegyék a KKV-k minél nagyobb arányú részvételét. Köszönöm. Elnök, köszönjük szépen az információkat. Nagyon hasznos volt számunkra az ön hozzászólása. Azt hiszem, más már nem szeretne hozzászólni. Akkor Pál Jedeli asszony kapja meg a szót zárásképpen, parancsoljon. Τροπής για διευκρινήσεις πάνω στην εισήγησή μου. Δεν νομίζω Nos, köszönöm szépen ezeket a magyarázatokat az én Én Azt hiszem, hogy a véleményeink nem eltérőek. Nem tudom, hogy hogy volt a lefordítva de nem negatív a hozzáállásom a szöveghez, biztosíthatom tehát, hogy nincsen semmilyen negatív hozzáállásunk az Európai Innovációs és Technológiai Intézettel szemben. Sőt, az én jelentésem pozitív volt, és egyáltalán nem volt negatív. Remélem, hogy ezt most tisztáztam ezt a kérdést, valószínűleg egy félreértésről van szó. Egyetértek azzal, hogy támogatni kell, segíteni kell a tagállamoknak, de ez egy olyan kihívás, amelyik túllép a tagállamok lehetőségein, olyan kihívások, amelyek eh, túlmutatnak a tagállamok határain, és ez egy rendkívül pozitív elem. Egy kérdéssel szeretném eh, befejezni a hozzászólásomat, ami összefügg eh, azokkal a tanulmányokkal, amelyeket eh, ismerünk, humán tanulmányokkal. Egyetértünk azzal, e, egyetértünk-e azzal, hogy a humán tanulmányok megérdemelik a támogatás egyik részét? Nem vagyok biztos benne, hogy meg tudja a vagy sem a bizottság képviselője. Azt hiszem, egy kicsit nehéz számára, mert valószínűleg nem tudja a választ rá. Szeretne reagálni? Nem. Érdekelne a bizottság véleménye a társadalomtudományok történő kutatásokkal kapcsolatosan. Átadjuk a bizottságnak most a kérést. Szeretnénk a következő vita alkalmával tehát választ kapni arra, hogy a társadalomtudományoknak is lesz-e lehetőségük csatlakozni az EIT munkájához. Vagy tud válaszolni? Ha igen, akkor tegye meg. Akkor legközelebb. Nem értem. Ön bólogat. Azért bólogat, mert legközelebb akar válaszolni, vagy azért, mert most szeretne? Örömmel megválaszoljuk a kérdést a következő alkalommal. Rendben, köszönjük szépen! Elégedett a jelentéstevő. Jó, akkor most lezárjuk ezt a vitát, illetve a mai ülésünket. Holnap kilenckor kérem legyenek itt,